Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok! Köszöntök mindenkit, tisztelt kollégák! Kezdjük el az ülést, mert nagyon hosszú a napi rendünk, éppen ezért jobb, ha azonnal el is kezdjük. Az elkövetkezendő negyed órában én leszek az elnök, és azután megérkezik az elnök úr. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az ETA terrorszervezet egy francia rendőrt megölt Párizsban, és mélységesen elítéljük ezt a gyilkosságot, és szolidaritásunkat fejezzük ki az áldozat családjával. Ezt szerettem volna bejelenteni. És azt javaslom, térjünk át az első napi rendi pontra, meg is jött az elnök úr, úgyhogy átveszi az elnöklést. Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit, és köszönöm Gál Kingának, hogy elkezdte az ülést, átvette tőlem az elnöki funkciót. Nekem ugyanis egy halaszthatatlan feladatom volt még a nap, az ülésünk megkezdése előtt. A napi rendünk hosszú, mint mindig, de engedjék meg, hogy mielőtt elkezdjük a napirend megvitatását, A 11-es napi rendi pont lesz az első napi rendi pontunk, és engedjék meg, hogy ezt megelőzően még bejelentsem önöknek, biztosítsam önöket arról, hogy a Liben szakbizottság minden egyes tagja itt az Európai Parlamentben osztja velem ezt a határozott elutasítást, ítéletet, amely ma reggel egy francia elnök életébe került, az ETA terrorista szervezet végzett ezen a francia rendőrrel. Ez egy bűncselekmény, amelyet határozottan el kell utasítanunk, el kell ítélnünk a Libes szakbizottság részéről. Ugyanezt tesszük minden egyes bűncselekménnyel, merénylettel, terrorista merénylettel, amely egy emberéletre tör, mint ebben az esetben egy a rendészeti hatóságok kötelékében dolgozó ember életére, akinek feladata a bűnüldözés, a bűncselekmények felderítése, mindenfajta terrorista cselekménnyel szembeni fellépés. Életét áldozza fel azért, hogy mindannyiunk szabadságát védje. Éppen ezért szeretném, hogyha az ülés jegyzőkönyvébe felvennénk azt, hogy elítéljük ezt a merényletet, amelyet minden bizonyal oszt majd velünk az Európai Parlament eh, plenáris ülése is a következő ülésszak során. Ezzel egyidejűleg pedig a demokratikusan megválasztott eh, kormányok és a demokratikus eh, intézmények, valamint rendvédelmi szervek munkáját ösztönözzük arra, hogy továbbra is fellépjenek a terrorizmussal szemben, és szolidaritásunkat fejezzük ki a terrorizmus minden egyes áldozatával, hiszen maximális tiszteletet maximális tiszteletben kell, hogy részesüljenek részünkről, amikor a terrorizmus életüket veszélyezteti, vagy életükbe kerül. Ezek után pedig engedjék meg, hogy áttérjek arra a pontra, amelyet Gál Kinga kollégánk már bejelentett, a 11-es napi rendi pont. Jelentés a bizottság közleményéről, a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció. És a véleménytervezetet fogjuk megvitatni. Felkérjük előadónkat, hogy ismertesse ezt a véleménytervezetet. Úgy tudom, hogy sajnos ez a véleménytervezet az összes hivatalos nyelven még nem áll rendelkezésre, úgyhogy azt javaslom ennek ellenére szabjuk meg a módosítások előterjesztésének határidejét, legyen ez a hét vége, tehát március 19 déli 12 óra. Ez tehát a módosító javaslatok előterjesztésére vonatkozó határidő, és így akkor szavazhatunk erről a véleménytervezetről az április 7-i ülésünkön. Most tehát meghallgatjuk az előadót, eh, Papadopulo asszony, parancsoljon. Good morning, Mr. President. Üdvözlök mindenkit, tisztelt elnök úr, eh, üdvözlök a kollégákat, és teljes mértékben osztom eh, a nézeteit ezzel a terrorista cselekménnyel kapcsolatban, és én is szeretném kifejezni őszinte részvételem, részvétemet az áldozat családjának. Ami a bizottság közleményét illeti a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzésére irányuló közösségi koncepció. Ez rendkívül aktuális. aktuális. Az elmúlt évben és már ebben az évben is hatalmas katasztrófákra került sor. A legutóbbi plenáris ülésen Strasbourgban elfogadtuk egy állásfoglalást a madeirai természeti katasztrófáról, és a Szintia vihar hatásairól Európában. Nagyon fontos, hogy közösségi megközelítést alkalmazzunk a természeti katasztrófák esetén. Az, ez a javaslat a megelőzésre koncentrál, és ez nagyon helyes. A Libe Bizottság tagjai nak oda kell figyelniük arra, és nagy hangsúlyt kell helyezniük arra, hogy megvédjék az emberek jogait, állampolgári jogait, és megövi, megóvják őket az, em, az emberi jogok megsértésétől az ilyen természeti katasztrófák esetén. A LIBE jelentés tevőjeként én véleményt szeretnék javasolni. Sajnos ezt a véleményt a kollégák csak most kaphatták meg, illetve tegnap délután, és még ezt sem minden nyelven. Éppen ezért azt javaslom, elnök úr, hogy ahelyett, hogy hogy március 19-ig nyújtanánk be módosító javaslatokat, hogyha lehetséges, nem tudom, hogy lehetséges-e, ha lehetséges, akkor április 12-ig halasszuk ezt, ezt a lehetőséget, hiszen az ENVI bizottságban a május 3-án vagy 4-én fognak szavazni a jelentésről, úgyhogy elég sok időnk van még a módosítások megfogalmazásához. És ez a bizottság tagjainak a demokratikus jogát garantálja arra, hogy kifejezzék a véleményüket a az én általam elkészített véleménye kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a Ferreira jelentés kiváló jelentés, és emellett az én vélemény tervezetem mellett még összeszedtem néhány javaslatot, amelyeket szeretnék röviden bemutatni. Mert abból indulok ki, hogy nem mindenki olvasta ezt el, úgyhogy csak néhány javaslatot hadd mondjak el. Először is az Európai Parlament részvételét üdvözöljük a biztonsági politika fejlesztésében és kiterjesztésében a Lisszaboni szerződés életbelépése után és ebben alapvető jelentőségű a konzultáció. Másodszor az aktív politikai párbeszédeket ösztönözzük az érdekelt felek és az európai intézmények között, legyen szó NGO-król vagy civil társadalmi szervezetekről. Harmadszor a diszkrimináció mentesség elvét is figyelembe kell venni. Negyedszer hatékony monitoring tevékenységet támogatunk eh, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a természeti katasztrófák elhárítása során, illetve a megelőzés során, során eh, az emberi jogok megsértésére ne kerülhessen sor. Legyen itt szó erőszakos cselekményekre, nemi erőszakra, eh, bűncselekményekre, embercsempészetre és egyéb ilyen eseményekre emellett az emberi, emberi biztonsági szükségletek tiszteletben tartására szükség van. Hatodszor arra sürgetjük az Európai Bizottságot, hogy világos prioritásokat határozzon meg a természeti katasztrófák elhárítása, sztrájk esetén, és biztosítsa az egészséges víz, tiszta víz és az élelmiszer rendelkezésre állását hetedszer hát gyors reagálású erőket szeretnénk, amelyeket képzési programokkal látnak el. Nyolcadszor szeretnénk egy természeti katasztrófa megfigyelő központot létrehozni az európai közösségen belül, és ez adatokat gyűjtene, információt gyűjtene kockázatról, a természeti katasztrófák kockázatairól és következményeiről. Kilencszer úgy gondoljuk, hogy tagállamokon átnyúló koordinációra van szükség a legjobb gyakorlatok elterjedése érdekében. Tizedszer szeretnék utalni egy bizottságra, egy tanulmányokat elkészítő bizottságra, amely múlt hónapban jött létre, február 24-én, és Brüsszelben az eh, bel- és igazságügyi miniszterek hozták ezt létre annak érdekében, hogy a hatékony eh, koordinációt eh, biztosítsák. És egy ilyen természetvédelmi katasztrófát megelőző pénzügyi eszközzel sikerülhet kiegészíteni a tagállamok törekvéseit, annak érdekében, hogy a természeti katasztrófák esetén, illetve az ember által okozott katasztrófák esetén megóvjuk a nemzeti, illetve a természeti örökséget és az emberek életét és vagyontárgyait. A rugalmasabb pénzügyi eszköz az elvi bizottság jelentéstevője is üdvözölte ezt az eszközt. Az Európai Szolidaritási Alapból nyújtott finanszírozás, amely 1 milliárd euróra nyúlhat évente, ez kiegészítheti az egyéb pénzügyi eszközöket. Az utolsó pont a következő most, hogy Európának egy, e, e, egyedüli esélye van arra, hogy kialakítsa a külügyi szolgálatot, és ezen keresztül koherens és átfogó európai biztonsági politikát hozzon e, létre, de a biztonságpolitikára is kiterjed ez. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy bevezessük ezt a közösségi megközelítést a természet és ember okozta katasztrófák esetében. Ez kell, hogy legyen az egyik prioritásunk. Ezt akkor is figyelembe kell venni, amikor a pénzügyi tervet elkészítjük 2014 és 2020 közötti időszakra. Köszönöm szépen, a, hogy meghallgattak, és várom a megjegyzéseiket. Thank you, Mrs. Papadopoulou. Köszönöm szépen, Papadopoulou asszony. Ha esetleg van a bizottság részéről észrevétel, mert az elnökség részéről nem látok senkit. Bizottság nem kíván szólni? Rendben. Mégis? Bizottság? Igen, köszönöm, elnök úr. A bizottság ö, gyorsan szeretne köszöntet mondani a jelentés készítőjének, hogy hozzájárult Federa úr jelentéséhez a katasztrófa megelőzés kérdésében. Valójában egy olyan kiegyensúlyozott megközelítést kívánunk megvalósítani, ami kitűnik a válaszból is, de a megelőzéssel is szeretnénk dolgozni. Tehát felelősség, szolidaritás a fő elvek. A közleménnyel kap, ö, párhuzamosan különböző kezdeményezéseket is tettünk, mint kockázatelemzés, jó gyakorlat, a katasztrófák ismerete, és azon is dolgozunk, hogy tanulmányozzuk, hogy hogyan lehet a katasztrófákat a létező pénzügyi eszközökbe jobban integrálni, mint például a polgári védelmi eszközökbe. Tehát köszönöm szépen, elnök úr. Merci. Now I see that... Uh, köszönöm. Cecilia Wikström kollégánt, kollégánkat látom, hogy jelentkezett, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a javaslatért. Kiváló és nagyon, összefog, nagyon összeszedett javaslatot kaptunk. Nagyon egyetértek azzal is, amit Papadopoulou asszony a kiegészítő anyagban megfogalmazott. Az Európai Bizottság benyújtott át egy javaslatot, egy közleményt, és ez kiváló közlemény. Azt hiszem, hogy éppen ma láthatjuk azt, hogy mennyire sebezhetőek a társadalmaink, és mennyire ki vannak téve a veszélyeknek. A nyitott társadalmak egyre több egyre több kockázatnak vannak kitéve, akár ember által okozta katasztrófák, akár természeti katasztrófák esetén. Emlékezzünk csak a cunámira, néhány évvel ezelőtt Dél-Kelet-Ázsiában emlékezzünk a haiti katasztrófára, mindannyian fel tudjuk idézni a képeket. Nem felejthetjük el azt, hogy az emberi gonoszság mit okozhat ilyen természeti csapások során. Illetve ma délelőtt hallottunk arról a rendőrről, akit az ETA gyilkolt meg. Tehát az emberi gonoszság ellen fel kell lépni, küzdeni kell, és meg kell óvni a jogállamiságot. Gyakran kerül sor ember által okozott katasztrófákra. Szeretnék köszönetet mondani papadopuló asszonynak, ugyanis a véleményében azt kéri tőlünk, hogy szor, működjünk együtt szorosan a civil társadalommal. A diszkrimináció mentesség elvét említi, és ezt mindenképpen tiszteletben kell tartani, az emberi jogokat is tiszteletben kell tartani minden helyzetben. A katasztrófa során éppen katasztrófák után um, alakul ki olyan helyzet, amikor az emberi jogok rendkívül sebezhetőek és könnyen megsérthetőek. Persze tudjuk, hogy nagyon különböző a helyzet, még akár az Európai Uniós országok között is nagy különbségek vannak, akár az északi, déli európai országok között is e, legyen szó a gazdasági helyzetről, legyen szó az éghajlati viszonyokról, hallottunk hatalmas erdőtüzekről a déli e, országokban, e, és rendkívül rendkívül tragikus képeket láttunk erről. Északon gyakorlatilag néha akár szükség is lehet erdőtűzre ahhoz, hogy a természeti ökoszisztéma fennmaradjon és egészséges maradjon. Úgyhogy figyelembe kell venni ezeket a nagy különbségeket az Európai Uniós országok között is az Európai Unió déli országai sokkal sebezhetőbbek, az erdőtüzeknek sokkal inkább kivannak téve, de akár hurikánok is tehetik tönkre az erdőket, vagy akár hideg éghajlat is árthat, szél, hó. Koordinálnunk kell a forrásokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, erősítenünk kell az intézményeket, szolidaritást kell mutatnunk, hogyha egy országot vagy egy régiót ilyen katasztrófa ér. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egyedül nem lehetünk erősek, hogyha egyedül vagyunk, akkor egyszerűen egyedül vagyunk. Van itt még egy dolog, amelyet, amelyre szeretném emlékeztetni a, az előttem szólót, a vélemény készítőjét. A a katasztrófa megfigyelő központot említette. Hát kiváló ö, munkát végzünk, amikor újabb és újabb intézményeket hozunk létre. Azt hiszem, hogy nem erre van szükség, hanem sokkal inkább a meglévők erősítésére. Ezeket erősítsük ö, és izmosítsuk meg. Szerintem jobb lenne, hogyha erre koncentrálnák, nem pedig új intézmények létrehozására. Nem kell új bürokráciát alakítani, vagy a bürokráciát elterjeszteni, hanem a meglévő intézményekkel kell szembenézni a természeti csapásokkal. És előbb vagy utóbb sikerülhet ezzel is megoldani a helyzetet. Ez azonban az egyetlen aggodalmam, és ezt hangsúlyoznám még egyszer, a meglévő intézmények erősítését támogatnám, nem annyira az újak létrehozását. Köszönöm a hozzászólóknak. Thank you. Madame Köszönöm szépen, Guillaume asszony. Oui, pardon. Elnézést, elnök úr, nem közvetlenül Papadopulo asszony anyagával kapcsolódik, amit mondani kívánok, de több alkalommal hallottam hivatkozást, itten említem, egy ETA merénylet elítélését Franciaországban. Ezzel kapcsolatban szeretnék mondani néhány szót. Nyilvánvaló, hogy mindenki meg van győződve arról, hogy a terrorizmust el kell ítélni, mindegy, hogy honnan származik, és az erőszakot is minden formájában. Azért azt kérném, hogy egy kicsit mégiscsak fogjuk vissza magunkat. Ha jól tudom, egyelőre még folyik a vizsgálat, és még nem lehet egyértelműen azt állítani, hogy ez egy terrorista támadása volt az etának. Amennyire én tudom, megtörtént ez a dolog, ez a cselekmény. Francia rendőröket úgy tudom, hogy kihívtak egy autólopás kapcsán intézkedésre, amiből lövöldözés lett, és teljesen világos, hogy a szereplők, a három vagy négy szereplője volt ennek, azok az etához tartoznak, de úgy tűnik, hogy elég világos, hogy ez nem merénylet volt, ami kifejezetten a francia rendőrség ellen irányult, de nem autolopás volt, és tűzharc keletkezett. Nem akarok semmiféle olyan információt mondani, ami még a francia rendőrség sem mondott el. Jelenleg Franciaországban választási hadjárat, illetve választási kampány idejét éljük, és hát vannak, akik bizonyos eseményeket, bűncselekményeket igyekeznek kihasználni, és szeretném, hogyha ez nem történne meg ebben az esetben mindig azok mellett vagyok, akik elítélik a terrorista cselekményeket, de ebben a konkrét esetben azért egy kicsit óvatosan kellene ezt szemlélni. Köszönöm, elnök úr. Merci. Señor Díaz de Mera. Köszönöm, Díaz de Mera úr. Szeretnék némi tájékoztatást adni, némi kiegészítő információt Szilvinek Giuseppe Fernández Aspiru az őrizetbe vett személy, és amikor a rendőrség őrizetbe vette, akkor ő bevallotta, hogy az ETA tagja, tehát itt egy ETA merénylettel állunk szemben. Ahogyan az elnök úr is megjegyezte, és ön is, nos, ezt határozottan el kell ítélnünk. Köszönöm szépen. Any more floors, but, uh... Kéri még valaki a szót? De kérem, hogy Térjünk vissza az eredeti témánkhoz, ami egy nagyon fontos pontja a napirendi pontunknak. Sargentini asszony. Köszönöm szépen, nagyon jó gondolat. Úgy gondolom, hogy Papa Dobuló asszonynak köszönetet kell mondanunk a véleményéért. Nagyon komoly kérdéssel foglalkozunk itt, aminek van egy más megvilágítása is. A véleményben arról szavazunk, hogy a kényszer migrációval is foglalkoznunk kell, egyetértek ezzel. Ez a kérdés az úgynevezett klímaváltozási menekültek, akik az Európai Unió kívülről vagy az unión belülről érkezők, ezek eh, szerintem egyre gyakrabban eh, fognak megjelenni az elkövetkezendő években és úgy gondolom, hogy a ö, szabadságjogokkal foglalkozó bizottságnak ezzel a kérdéssel is foglalkoznia kell. Tegnap beszéltünk az egész ö, menekültügyi kérdésről. Ezt az elkövetkezendő hónapban, hónapokban is így fogjuk tenni. Dublin a kapcsolatban, szolidaritással kapcsolatban ö, vannak olyan kérdések, hogy hogyan fogadjuk be a menekülteket. Nagyon sok menekült, aki Európába érkezik, már konfliktusos területekről jönnek, de olyan helyekről, ahol a konfliktust az árvíz, a szárazság, tehát a klímával kapcsolatos helyzetek okozzák, ember által okozott katasztrófák és természeti katasztrófák, és azt mutatják, hogy fontos azokkal a menekültekkel is foglalkozni, akik azért jönnek el, kell, hogy elhagyják hazájukat, mert a klíma megváltozott. És köszön, megkérdezem Papadopoulou azt, hogy esetleg erre a kérdésre is ki tudna térni a jelentésében. Köszönöm. Mr. Bons. Bons úr. Voorzitter, ik heb uh, s morgens vroeg nog nooit zoveel onzin bij elkaar gehoord als dat ik hier uh, E, ilyen még nem hallottam egy kollégáktól, így ö, most klíma problémákról beszélünk, amiért az emberiség a ö, felelős, aztán terrorista cselekményekről, itt mindent összeraktak egybe. Ennek, ez teljesen értelmetlen így módon. A ö, párizsi ö, terrorcselekmény az, az egy dolog, nem tudom, hogy ennek mi köze van ahhoz a vitához, ami a természeti katasztrófákról szól, és, és mi köze a diszkriminációnak a természeti katasztrófához. Az egy már kérdés, hogy ö, ö, azt sem tudjuk, még azt sem biztos, hogy a klímaváltozás hogyan ö, folyik. Láttuk különböző számadatokkal manipulálnak, ezt vannak, akik ezt elfogadják abszolút igazságnak. Tehát valahogy strukturálni kellene a vitánkat. Most természeti katasztrófákról beszélünk, erről van szó. Ha természeti katasztrófákkal foglalkozunk, akkor a tagállamoknak lehetőséget kell adni, hogy segítsenek, hogy összefogjanak. Ehhez van egy szükségalap, sürgősségi alap, és ez egy dolog, és nem akarunk egy európai szuperállamot, de szerintem különböző dolgok között különbséget kellene tenni, mert egyszerűen nevetséges, ahogy ez a vita folyik, és elnök úr tegyen valamit. Well, after this discussion... Nos, a vita után Papadopoulou asszony javaslatát figyelembe vesszük, amely szerint április 12 lesz a módosítások benyújtásának határideje. És így május elején lehet szavazni a javaslatról. Yes, yes, yes. We're voting in Libya. end of April. Nos tehát április végén szavazunk a Libe szakbizottságban, és május elején a plenárison tehát a módosító javaslatok benyújtásának határideje április 12. Akkor most rátérünk a 12-es napi rendi pontra. A tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntetőeljárás folyamán. Egy olyan kezdeményezésről van itt szó, amelyről nagyon sokáig tárgyaltunk. Az Európai Parlament régóta követelte az eljárás jogi kérdésekben egy eszköz elfogadását. Az első kísérlet az Európai Bizottság részéről nem működött, a tagállamok nem egyeztek meg ebben a javaslatban, a keret eh, javaslatban, amelyet 2004-ben nyújtott be a bizottság. Aztán volt egy második kísérlet 2009-ben, amikor az Európai Bizottság egy új javaslatot nyújtott be, E, amely a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntető eljárás folyamán e, témában egy keretjavaslat volt. A svéd elnökség e, alapvető eredményeket ért el. A, a miniszterek konferenciája, a miniszterek tanácsa tanácsán siker, sikerült megállapodni egy csomagban, amely három dokumentumot tartalmazott, és ez a kezdeményezést három részre osztotta. Az első az egy tanácsi állásfoglalás volt a a gyanúsítottak, illetve vádlottak jogainak erősítése eljárási jogi keretben, a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a büntetőeljárás folyamán annak érdekében, hogy erősítsék az eljárás jogi az eljárásokban a gyanúsítottak és a vádlottak jogait, és harmadszor pedig egy tanácsi javaslat, amely a, szintén a tolmácsoláshoz és fordításhoz való joga büntető eljárás folyamán témájában született. A Lisszaboni szerződés életbe lépése után a második <clears throat> javaslat, mely szerint legyen jogi eszköz ezen a területen, ez sem működött, és az állás és a határozattal kapcsolatos anyagot nem sikerült elfogadni. 13 tagállam úgy döntött, hogy benyújtanak egy kezdeményezést, irányelvi kezdeményezést, amely tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogot érinteni a büntetőeljárás során. tagállamoknak a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló e, javaslat végrehajtását célzó tanácsi határozat nem szerepelt e, az irányelvről szóló szövegben, amelyet a tagállamok nyújtottak be. A jelentéstevő az Európai Parlament jogi szolgálatának a tanácsát kérte ki, hogy vajon az Európai hogy vajon a tanács elfogadhat-e ilyen javaslatot, egy ilyen határozatot, vagy egyéb nem kötelező érvényű jogi eszközt a Lisszaboni szerződés hatálya alatt. Illetve, hogy van-e lehetőség arra, hogy a határozat tervezett szövegét az irányelv preambulum bekezdései közé felvegyék. Emel ezután az Európai Bizottság úgy döntött, hogy ugyanerről a témáról benyújt egy kezdeményezést. Úgyhogy nagy örömmel hallgatjuk ezt az új javaslatot. Most megadom a szót a jelentéstevőnek, Sara Latfordnak, és aztán utána meghallgatjuk a jogi szolgálat véleményét, illetve az Európai Bizottságot. Tessék, Latford asszony! Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az ön által ismertetett bevezetésből már a kollégák számára kiderült, hogy hosszú történetre tekint vissza, hat éves terhességre ez a javaslat, de reménykedünk abban, hogy egészségesen megszületik végre ez a javaslat. A lényegi különbség valójában az, a 2004-es, 2007-es javaslatok esetében, egy kiterjedt intézkedésre vonatkozóan próbáltunk támogatást szerezni. Ez számos eljárásbeli jogra kiterjedt, és ezt határozottan támogatta a parlament. Azonban 2007-ben a tárgyalások kudarcot vallottak. Tavaly a svéd elnökség ismét elkezdte a vitát és egy lépésenkénti megközelítést kívánt követni, ahelyett, hogy egy átfogó megközelítést alkalmazzon, és egyetlen egy jogi eszközbe építse az összes intézkedést. Tekinthetünk erre a pohárra úgy is, hogy félig tele van, vagy félig üres, de engem meggyőztek arról, hogy félig telinek tekintsem ezt a poharat. Tehát ez az úti terv, végül októberben el lett fogadva a Stockholmi program értelmében. És ahogyan az elnök úr is megjegyezte, júliusban ugye a bizottság egy javaslat teljesztett elő egy harmadik úti tervre vonatkozó intézkedésről, és ennek kapcsán akkor át is térünk a második bonyolult aspektusra, ami a Lisszaboni szerződés hatályba kapcsolatos. A kerethatározatról készítettem egy jelentést, ezt a szakbizottságban novemberben megvitattuk, és a kollégák erről támoga, ezt támogatták is, de utána hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, még mielőtt ezt a dossziét a parlamentben le tudtuk volna zárni. Tehát meg kellett találnunk a módját annak, hogy rendet teremtsünk ebben a felettébb bonyolult helyzetben. A bizottsággal megvitattam, hogy vajon ők elő tudnak-e terjeszteni egy gyors irányelvre vonatkozó javaslatot, hiszen a Lisszaboni szerződés értelmében ez lenne a, a megfelelő eszköz, de ugye átmeneti időszakban voltunk, és Barró alelnök úr akkor úgy tartotta, hogy ilyen körülmények között nem lehet előrelépni. Úgyhogy néhány hónap eltelt, és néhány hónapos késlekedés következett be. Az eredeti javaslatom az volt, nem én akarok anyja lenni ennek a javaslatnak, de azt gondoltam, azt kértem, hogy a tagállamok fontolják meg egy kezdeményezés lehetőségét, hiszen ezt megtehetik a belés igazságügy területén. Én nem vagyok ugyan feltétlenül híve a tagállami kezdeményezéseknek, sőt nem vélekedek különbözően jól, különösebben jól ezekről, hiszen ezeket nagymértékben befolyásolja a soros elnökség, a különböző miniszterek, a belügyminiszter, a migrációs miniszter nézőpontja, és ennek fényében kerülnek elő a javaslatok, de ebben az esetben más a helyzet legalábbis ami az eljárást illeti, ugyanis egy gyakorlati, gyakorlatias javaslat született a körülményekhez képest, 13 tagállam végül támogatta is ezt a javaslatot. Úgyhogy ami az eljárást illeti, ez az az alap, amelyből én kiindultam, és az én jelentésem kizárólag a tagállami kezdeményezésre épült. Ez volt ugye az egyetlen rendelkezésre álló kezdeményezés, amikor én belefogtam ebbe a javaslatba. Ez decemberben történt, a szerződés 76-os cikke értelmében, és ez megelőzte ugye a múlt heti bizottsági javaslatot, miután én már ugye lezártam a jelentésemet. De az a tény, hogy én a tanácsi szövegből indulok ki az eljárás szempontjából, ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékben egyetértek vele, sőt, a tagállamok, igazából tagállami szövegnek kellene ezt neveznem, a tagállami szövegek, a tagállamok elfogadtak tehát egy olyan szöveget, amely a kerethatározat tervezetre épült, a 2009. októberében elfogadott kerethatározat tervezetre, és ezt egyöntetően szavazták meg a tagállamok. Az egyöntetűség ami az ambíciókat illeti, meglehetősen lesrófolja ezeket. Éppen ezért én határozottan arra törekedtem, hogy javítsak ezen a szövegen. Három fő területen terjesztettem elő javaslatokat. Először is a tolmácsolás területén, ezt ugyanis biztosítani kell, a jogászokkal, ügyvédekkel való kommunikáció során az egész eljárás alatt. Tehát a nyomozati szakaszban, a rendőri kihallgatás során, valamint a bírósági tárgyalás során, illetve a bírósági meghallgatások során tehát ez kiterjedtebb, mint az, ami a tagállamok által elfogadott szövegben szerepelt, és fontos ezáltal biztosítani, hogy a gyanúsítottak megértsék az eljárás tartalmát. Úgy gondolom, hogy a bizottság szövege hasonló ahhoz, amit a tagállamok jóvá hagytak. A másik lényegi terület, ahol módosításokat terjesztettem elő, azt arra terjed ki, hogy írásbeli fordítást kell biztosítani a fő dokumentumokról, tehát a vádemelésről, illetve a letartóztatási parancsról. A tagállamok szóbeli összefoglalást kell, hogy biztosítsanak, amennyiben szükséges, amennyiben ezt a bíró és az esküdtek szükségesnek ítélik meg. A bizottságtól eltérően szigorú kritériumokat szeretnék főleg amikor jelen van a gyanúsított ügyvédje, és amikor szóbeli összefoglalást biztosítanak. Fontos tudnunk tehát, hogy mi az, amit a gyanúsítottal közöltek. A harmadik terület pedig azt javaslom, hogy a feltételek, amelyek mellett a gyanúsított, illetve a vádlott tolmácsolásban és fordításban részesül. Ezt a mentesítést írásban, írásba kell adni. Nem szabad, hogy ez ellent mondjon a közérdeknek. Tehát én határozottabban fogalmazok, mint ami a bizottsági szövegben szerepel. Ez tehát az a három terület, amelyet kiemeltem, vannak persze más területek is, amelyekre vonatkozóan módosító javaslatokat terjesztettem elő az EU alapjogi kartájával kapcsolatban, például az EU az Európai Ügynő, Ügy Egyezménnyel kapcsolatban, nem csak az őrizetbevétel, illetve a kihallgatás során kell az eljárás jogokat biztosítani, hanem az egész eljárás folyamán. Nem szabad megvonni a tájékoztatás jogát a gyanúsítottól. Ennek a jognak tehát az eljárás minden egyes szakaszára ki kell terjednie, az eljárás kezdetétől a végéig, és így az ítélethozatalt követő szakaszra is ki kell terjednie. Hazámban az embert elítélhetik, de ezt követően az ítélethozatal ismertetése előtt még jelentések készülnek, tehát amennyiben, ha jól tudom, akkor a büntető eljárásnak ez is része. És a büntető eljárás akkor zárul le, hogyha az összes felebezési jog, jogot kimerítette az illető. Tehát a gyanúsítottat írásban kell tájékoztatni jogairól. Tudom, hogy ez egy olyan intézkedés, amely a tájékoztatás jogával kapcsolatos, de ez is összefügg a tolmácsolás és fordításhoz való joggal. A nyelvi képességek hiánya miatt ugye kompenzálni kell a személyeket, A fellebezést egy joghatósághoz kell nyújtani, és különböző rendelkezések szerepelnek a javaslatban a tolmácsok és fordítók képesítésével kapcsolatban is, és kiegészítő biztosítékokat is nyújtani kell a videó, illetve audio felvételekről a letartóztatás során, és figyelembe kell venni a tolmácsolási és fordítási szükségleteket, tehát számos egyéb intézkedésre vonatkozóan szerepel itt javaslat. Vannak megoldandó kérdések. Az irányelvvel kapcsolatban vannak különböző rendelkezések, amelyeket állásfoglalásba foglaltak a tagállamok. A jogi szolgálat arról azt tanácsolta bennünket, hogy nem lehet egyidejűleg egy irányelvet és egy állásfoglalást jóvá hagyni. A nyelvi nyelvi szakmákban dolgozók képesítésével kapcsolatban is megfogalmaztam kitételeket. Itt minden esetre egy új jogalapon dolgozunk, ez pedig fontos a vita szempontjából. Ami az eljárást illeti, azt javasoltam a kollégáknak, hogy formálisan a tagállami kezdeményezést kellene megfontolnunk továbbra is, és a jelentésnek erre kellene épülnie. Úgy gondolom, hogy bármi, ami ettől eltér, egyéb eljárás csak bonyolíthatja, illetve késleltetheti ezt a folyamatot. Talán hasznos lenne tanulmányozni a bizottság szövegét, mert ebből is inspirációt meríthetünk az ott szereplő megfogalmazásból, de nem hiszem, hogy az eljárás szempontjából a mi jelentésünket a bizottsági szöveghez kellene kapcsolnunk. Mert őszintén szólva nehéz eligazodni két jelentés között. Én egy egyszerű ember vagyok, amikor ezt a témát taglalom, akkor nehéz eligazodnom ennyi dokumentum között. De ahogyan már említettem, érdemes azért a bizottsági szöveget is figyelembe venni. Elnök úr, ennyi lenne összefoglalásképpen és nagyon szívesen megválaszolom a kollégák esetleges kérdéseit. Még egy felvetésem volna. Az árnyékjelentéstevőket azt árnyékjelentéstevőktől azt kérdeztem, hogy el tudják-e fogadni, hogyha jövő kedd lenne a határidő, 23-a, március 23-a déli 12 óra, a módosítások előterjesztése céljából. Tudom, hogy ez egy nagyon szoros határidő, tisztában vagyok azzal, hogy eddig csak három nyelven, román, spanyol és angol nyelven állnak rendelkezésre a dokumentumok. Az összes nyelvi változat azonban péntekig elkészül. Tehát, hogyha a kollégák képesek átrágni magukat a dokumentumon, akkor az nagyon jó lenne, mert különben tovább, további késlekedésbe esünk. Azt hiszem, hogy 7-én, április 7-én tudnánk erről szavazni, és akkor utána, ha lehet, akkor májusban, vagy legkésőbb júniusban tudnánk ezt a plenáris elé terjeszteni. Tudom tehát, hogy egy kicsit szoros ez a határidő, de hogyha a kollégák egyetértenek, az kitűnő lenne. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Latford asszony akkor az elnökség és a bizottság véleményét fogjuk meghallgatni. Először is, de legelőször a parlamenti jogi szolgálatnak adnám meg a szót. Tessék, Kajani úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy a, bemutathatom a jogvéle, jogi szakvéleményünket a tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló irányelve kapcsolatban. Önök arra kérték a jogi szolgálatot, hogy elemezze, hogy a tanács elfogadhat-e egy állásfoglalást, miközben eh, ugyanazon a területen irányelv javaslatot vizsgál, másodszor a javasolt állásfoglalást el lehet-e fogadni ajánlásként az Európai Unió működéséről szóló szerződés 292-es cikke szerint, és végül pedig, hogy az állásfoglalás javaslat tartalmát fel lehet-e venni az irányelvbe. Összesfoglalva a szakvéleményünket, a két első kérdésre azt tudjuk mondani, hogy ahogy a 296-os cikk harmadik bekezdésében ez szerepel, amikor a fordításhoz és, és tolmácsoláshoz való jogról szóló irányelv javaslatot vizsgálják meg. A szerződés 82-es per 2-es cikkére alapozva az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak nem szabad olyan jogi aktusokat elfogadnia e, ezen a területen, amelyet, amelyről nem rendelkezik külön a 82-es cikk. Ez a cikk nem ad lehetőséget arra, hogy tanácsi vagy tagállami kormányi javaslatokat vagy állásfoglalásokat fogadjanak el. Még akkor is, hogyha a szerződés 292-es cikke a tanácsnak lehetőséget ad ajánlások elfogadására, ennek a kompetenciának a gyakorlását korlátozza a 296-os cikk, amely specifikusabb rendelkezésekkel rendelkezik. Elhangzott az, hogy a mi véleményünk túlságosan szűkre szabott, és hogy a 296-os cikk harmadik bekezdésének valódi létjogosultsága az, hogy megakadályozza azt, hogy egy intézmény hogy egy intézmény eh, egyik jogi eszközti másikkal helyettesítse. Eh, hogyha eh, ez a létjogosultsága a rendelkezésnek, akkor ez nem, is, ez nem megfelelő létjogosultság. Hogyha a szerződés azt írja elő, hogy csak irányelvet lehet elfogadni, akkor ez, ezt helyettesítő állásfoglalás megszegné a szerződés 296-os cikkét. Ezért a jogi szolgálat véleménye szerint a jogszabály alkotónak tartózkodnia kell attól, hogy állásfoglalásokat vagy ajánlásukat fogadjon el a jogszabályalkotó folyamat során. A harmadik kérdésre vonatkozóan szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy a preambulumnak a célja az, hogy az, a, hogy a javaslatban szereplő rendelkezéseket megindokolja, és ezeknek az okát felsorolja. E, az, a bíróság is elmondta azt, hogy a jogszabályalkotó aktusok oka, e, célja az, hogy e, hogy lehetővé tegye bizonyos hatalmak gyakorlását az tehát, hogyha a preambulum bekezdésekbe felvesszük ezeket a javaslatokat, ez ellent mondana a, annak az e, tiltásnak, amely a 296-os cikk harmadik e, bekezdésében szerepel, illetve az esetjognak. Köszönöm szépen, akkor most e, hallgassuk meg a e, tanácsot és aztán a bizottságot. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ismertethetem önökkel az elnökség álláspontját ebben a kérdésben. Az elnökség mindenek előtt Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a felvetéséért, és jeleznénk, hogy a tanács teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy ezen az alapon együtt dolgozzunk egy gyors megállapodás, egy gyors és kielégítő megállapodás érdekében, ami elfogadható lesz az összes intézmény számára. Azt hiszem, hogy érdemes felhívni a figyelmet az előzményekre, és ezeket érdemes szem előtt tartani, mert így bizonyosodhatunk be arról, hogy egy kielégítő megállapodás irányába haladunk. A harmonizáció ezen a területen egy közös cél, és az Európai Uniónak minél hamarabb meg kell tennie a hatékony lépést és a végleges lépést, amely által a további lépéseket is meg tudjuk tenni a tavaly elfogadott munkaprogram alapján. Ahogyan említettem, a tanács, a soros elnökség teljes mértékben kész arra, hogy elvégezze ezt a munkát. Úgy gondoljuk, hogy az előadó által elkészített jelentés nagyon hasznos ebben a tekintetben, mert ezáltal kielégítő eredményt érhetünk el belátható időn belül. Tisztában vagyunk azon pontokkal is, amelyek most terítéken vannak, azon pontok, amelyek aggályosak a bizottság számára a tagállamok által el, kidolgozott szövegben. Ezekkel is hajlandók vagyunk foglalkozni, hogy minél hamarabb megállapodás szülessen. Az együttdöntés keretében természetesen, ez pedig nyilván szükségessé teszi azt, hogy a parlamenttel is tárgyalásokat folytassunk és megállapodást kössünk. Ebben az értelemben pedig szeretném megjegyezni, hogy a tanácson belül már elkezdődött az előzetes vita a módosítások tervezetéről, és szeretném megjegyezni, hogy a tagállamok teljes mértékben elkötelezettek a parlamenttel való együttműködés iránt, hogy elérjük ezt a közös célunkat, méghozzá minél hamarabb és ahogyan azt említettem, nem csak a parlamente, hanem a bizottsággal is együttműködünk, hiszen a bizottságnak is aktívan részt kell venni ebben a folyamatban. Így látja a helyzetet a tanács soros elnöksége. És még arra is szeretnék rámutatni, hogy a felvázolt menetrend a módosítások előterjesztése szempontjából megfelelőnek tűnik számunkra, mert közelebb visz bennünket a célhoz, a megállapodáshoz, amelyet minél hamarabb el szeretnénk érni. Ez tehát a közös célunk, és ez a fő célunk. Gyorsan megállapodást kötni kielégítő módon, amely által tovább léphetünk a többi harmonizációs intézkedés irányába, amelyek ugye szerepelnek ebben a az általunk említett, tavaly jóváhagyott munkaprogramban. Köszönöm. Gracias. Köszönöm. Akkor az Európai Bizottsági a szó. Az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságnak a jogi részekétől vagyok, és néhány szót szeretnék mondani az eljárás jogi kérdésekről, illetve a tolmácsolás és az fordítások kérdéséről. Ez nem egy új kezdeményezés, ahogy ezt már hallottuk, ez egy hosszú és bonyolult történelem, történet. Az eljárás jogi kérdésekről már 2004-ben volt szó, és az volt a szándék, hogy az európai, az akkori európai letartóztatási parancsal egy jöjjön ez a létre. Most ennek a az európai elfogadási parancs szüks, sikeressége mutatta meg azt, hogy szükség van kísérő intézkedésekre, legalábbis az eljárási jog biztosítására. Tehát fontos, hogy megfelelő legyen a kapcsolat a hatóságok között, hogy kölcsönös elismerés megtörténjen a tagállamok között, és fontos az igazságszolgáltatási hatóságok közötti együttműködés javítása is. Egy olyan időszakban, amikor a mobilitás nagyobb, az emberek külföldön élnek, vagy külföldre utaznak, és adott esetben büntetőeljárás folyhat ellenük. Ennek az egésznek az volt a fő célja, hogy biztosítsuk a gyanúsítottak és vádlottaknak az alapvető jogaikat. Ezek olyan alapvető jogok, amik az Unióban alapjogként szerepelnek, és ehhez fontos, hogy legyen egy megfelelő európai standard az alapjogi kartával, illetve az emberi jogi egyezménynek megfelelően az egyén jogának a véde, ez fontos, ez, ez az, amire azt szoktuk mondani, hogy Strasbourg által is jóvágyottnak kell lennie. Aztán 2009-ben született meg egy döntés, hogy folytassuk ezt az eljárást, és ekkor tett készítettük el 2009. júliusában a javaslatunkat a tolmácsolás fordítással kapcsolatban, ami alkalmazkodik az európai az emberi jogi egyezményhez. és aztán ez viszont időközben elavultá vált, és az az ütemterv, amit említettek az eljárás jog megerősítéséről, amit a 2009 végén fogadott el a tanács, a felkérteje egyben, hogy a bizottság készítsen egy ajánlást ezekről a jogokról egy következő lépésben. A bizottság elő is terjesztett egy új javaslatot a Lisszaboni szerződés értelmében 2009-ben, ami a korábbi javaslatunkra épült. De aztán ezt mégsem sikerült megtenni. Most pedig készen állunk arra, hogy rekordidő alatt elkészítsük ezt az új szerződés értelmében a megfelelő javaslatot. Az emberi jognak való megfelelés egy alapvető kérdés, különösen akkor, amikor az egyezményhez való csatlakozást fontolgatjuk és Strasbourgban sem, és csak nyílt titok, hogy mind dolgozunk, és nem igazán van diszkrecionális jog, nem szabad olyan diszkrecionális jogot hagyni a tagállamoknak, ami aztán nem megfelelő intézkedéseket hozna az igazságos tárgyaláshoz, emberi jogokhoz való jog területén. elsődleges jogként szerepel az emberi jogi karta és a Lisszaboni szerződés értelmében, és az ennek rendelkezései. Mind a Redding biztos a felelőse az alapjogoknak, ezért első alkalommal szerepel ez a portfólióban. Teljesen normális dolog, hogy a biztos előterjeszt egy olyan javaslatot, ami a legmagasabb szinten biztosítja az európai állampolgároknak a jogait, a, nevezetesen a tolmácsolást és a fordítást a büntetőeljárás során. Eznek Strasbourg próbáját is ki kell, ki kell, hogy állja, és a karta, az emberi karta próbáját is. A jelzés azt mutatja, hogy a lehető legmagasabb szintet kell elérni, és ehhez kulcsfontosságú eszközökre van szükség. A jelenlegi vitában alapvetően három kérdés vetődik fel, ami alapvetően fontos, és ezeket a Latford Báronő, a jelentés készítője taglalta. A kettes cikkében a javaslatunkban kiterjesztjük a tolmácsolási jogat a kommunikációra, találkozókra a, a jogász és az ügyfele között, nem, pe, nem pedig kizárólag akkor, amikor bíróság előtti kommunikációról van szó. Tehát az ügyvéd és a személy közötti privát kapcsolatokra is, ami szükséges a védelem megfelelő ellátásához. A másik cikkben felve, foglalkozunk azzal is, hogy a írásban kell biztosítani a fontos dokumentumoknak a fordítását, a fogvatartási parancsot, a vádat és egyéb fontos iratokat vagy például, hogy milyen bizonyítékok kerültek beterjesztésre úgy gondolom, hogy egy kicsit a jelentés készítője másképpen látja a dolgokat, mint mi. A hármas cikknek a hatos bekezdésében részletezzük, hogy minden egy gyanúsított lemondhat a jogáról, de csak abban az esetben, hogyha korábban, tehát ezt megelőzően jogi tanácsot kapott, és ha egyértelműen megértette, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Ezek nagyon fontos pontok, és nagyon aggódunk, hogy ez a, mi lesz a tartalma, és milyen minőségű lesz ez a javaslat. A világossága, ambiciózussága fontos a bizottságnak. Fontos, hogy ne legyenek félreérthető kétértelmű megfogalmazások. A bizottság javaslata mindenképpen egy ambiciózus javaslat, amit részben oszt a parlament is, és nem meglepő, hogy a bizottság javaslata azt a szellemet tükrözi, ami szerepel a jelentéskészítő módosító indítványaiban is. A hatékonyság és a gyorsaság lényeges elemek. A bizottság együttműködött a parlamenttel és a tanácsal is társjogalkotóként, és a jogi szöveget készített, ami a lehető legmagasabb szinten képviseli az eljárási eh, joghoz fűződő jogokat eh, az alapjogi kartának megfelelően megfelelő megoldásokat eh, kell találnunk az együttdöntési eljárás folyamán, és a, azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudunk előre haladni, és hogyan tudunk eredményt elérni, és szóba sem jöhet a csúszás a parlamenttel, a tanácssal ö, dolgozunk ezen, építünk arra kitűnő munkára, amit a svéd és a ö, spanyol elnökség végzett. Ennek az, és azaz szeretnénk, hogyha ezt az irányelvet első olvasatban 2010. júniusában el tudnánk fogadni, úgy, ahogy ez szerepel a jelentéskészítő ütemtervében, és ahogy ezt az elnökség is szeretné. Továbbá a bizottság már dolgozik a következő intézkedésen, ami szerepel az ütemtervben, az információhoz való jog, ami B intézkedésként szerepel, és amit majd nyárra fogunk elkészíteni, és Reméljük, hogy az Európai Parlament továbbra is támogatni fog bennünket ezen a, ebben a munkában, annak érdekében, hogy a legmagasabb szinten valósuljon meg az állampolgárok védelme. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen. Akkor most megnyitom a vitát. Antonescu asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Látford már elmondta, hogy új helyzet előtt állunk. Új eljárások került sor, amelyek a Lisszaboni szerződéssel léptek életbe. Most az a helyzet, hogy 2009-ben a 13, 13 tagállam ezt a javaslatot, és ezzel foglalkozunk most, és Latford asszony javaslata is erre támaszkodik. Múlt héten érkezett a javaslat és az Európai Bizottság javaslata is. Szeretném üdvözölni az Európai Bizottságnak ezt a javaslatát, hiszen magasabb sztenderdeket határoz ez meg, mint ami eddig érvényben volt. A tagállamok kezdeményezése eh, tekintetében. Latford asszony és az Európai Bizottság eh, képviselője is említette ezt. A a gyanúsított és az ügyvéd közötti eh, párbeszéd, az dokumentumok fordítása, eh, hogyha ez a szóbeli egyeztetés nem, nem elegendő. Aztán jogi tanácsadásra is kiterjedne ez, hogyha valaki szeretne lemondani a jogairól. De ez, ezek tehát mind jó javaslatok, amelyek javítják az eljárásjogot, és ez a gyanúsítottak, illetve a vádlottak jogait erősítik. Szeretném az Európai Bizottság szövegét tehát üdvözölni, sokkal magasabb sztenderdekről van itt szó. Még azonban vannak aggodalmaim azzal kapcsolatban, hogy mennyi időnk maradt ennek az elfogadására. Szükség van a a nemzeti parlamenteknek a az egyetértésére, a hozzájárulására, illetve itt van még az opting out is. Azt hiszem, hogy kiegyensúlyozott lenne az, hogyha mind a két szöveggel egyszerre foglalkoznánk. Mind az Európai Bizottság javaslatával, mind a, tag, mind a tagállamok javaslatával. Aztán ez az állásfoglalás, amely arra vonatkozik, hogy ezeket a jogokat hogyan alkalmazzák a tagállamok. Azt hiszem, hogy ez az állásfoglalás is nagyon fontos, hiszen ez a minőségre van hatással. E, a szakértők elismerésére vonatkozik ez. Azt hiszem, hogy e, ezzel kapcsolatban is állást kell foglalnia az Európai Parlamentnek. Azt remélem, hogy sikerülhet megegyeznünk intézményi szinten, hogy a megoldást elérjük. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Koelyó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Latford asszonyjal három pontban. A negyedik ponttal kapcsolatban azonban nem értek teljesen egyet. Nos, vannak pontok, mint ahogy mondtam, ahol egy, egyetértek vele, koherens, kiegyensúlyozott javaslatot nyújtott be összességében. Először is Latford bárónő a polgárok jogainak védelmét hangsúlyozza. Hát ebben itt világosan kell fogalmaznunk. Ugye a biztonság, a szabadság és a jog térségéről beszélünk de ami a biztonságot illeti, ezen a területen gyorsabb megoldást találunk, mint az igazságosság a jogterületén. Minden kezdeményezés, amely arra vonatkozik, hogy az igazságosságot erősítsük, eh, és a polgárok jogait erősítsük, ezt mind támogatni kell. Ledford asszony eh, első fronton harcol. Az első dolog, amiben egyetértek Ledford várónővel, az az eljárási jogokra vonatkozik. Azt mondtuk ugye, hogy tehát a vita során elhangzott, több kollega is hangsúlyozta a plenáris ülésen, hogy az eljárási jogok nem csak a tolmácsolási és fordítási kérdésekre koncentrálnak. Tehát egy szélesebb megközelítést alkalmaztunk, az jogok tekintetében, mint ami ebben a javaslatban szerepel, ami itt van előttünk. A harmadik dolog, amiben egyetértek Látford Báronővel, az a tagállamok javaslatainak értékelésében rejlik. Ő azt mondta, hogy ez a javaslat nem elegendő, én ezzel egyetértek. Az Európai Bizottság javaslata sokkal jobb, mint amit a tagállamok javasoltak. Ez az a három pont, amelyben egyetértek tehát Latford eh, bárónővel. Azonban van egy dolog, amiben nem értek egyet a jelentéstevővel, eh, ami az eljárást illeti. Két eh, kezdeményezés van itt előttünk, az egyik a tagállamok kezdeményezése, a másik pedig az Európai Bizottságé. Mit tehetünk, és mit kell tennünk ezekkel kapcsolatban? Természetesen foglalkozhatunk mind a két javaslattal, vagy a házszabály szerint eldönthetjük, hogy melyikkel akarunk foglalkozni. Szerintem ezt tisztáznunk kellene. Szerintem az Európai Bizottság javaslatát nem kellene, nem szabadna elutasítanunk, ez hibás lenne, hibás döntés lenne különböző szempontokból is, azért is, mert ez egy jobb javaslat. Hogyha nekem kellene döntenem, akkor én az Európai Bizottság javaslata alapján folytatnám a munkát három okból. Először is Fontos az, hogy milyen jelzést kívánunk küldeni a polgároknak. Hogyha valóban komolyan gondoljuk azt, hogy az eljárás jogi garanciákat erősítjük, akkor alapul azt a javaslatot kell vennünk, amely ennek jobban megfelel. Másodszor a tárgyalások alapján is ezt támogatom. Latford Báronő is kiválóan nagyon jól tudja azt, hogy milyen tárgyalásokra került sor, hiszen ő vezette a tárgyalásokat a nevünkben. És jobb, ugye, egyszerűbb tárgyalni a tanácssal és a bizottsággal, hogyha a tárgyalások alapját képező dokumentum a mi felfogásunknak jobban megfelel, közelebb áll hozzá. Sokkal nehezebb úgy tárgyalni, hogyha ez távol áll tőlünk. Harmadszor pedig az intézményközi együttműködés alapján is ezt támogatom, ugyanis, a mi, eh, ugyanis mi rá vagyunk utalva arra, hogy az Európai Bizottság és a Parlament egymás mellett felsorakozzon. Az Európai eh, Bizottságra vonatkozó illetve a mi munkákra vonatkozó javaslatok, illetve feltételek különbözőek attól függően, hogy az eredeti javaslat az Európai Bizottságtól származik, vagy nem az Európai Bizottságtól származik. Nem szabad olyan javaslatot támogatnunk, vagy olyan eljárást támogatnunk, amelynek keretében az Európai Bizottságnak a kezdeményezési jogát gyengítjük. Úgyhogy szerintem ezért kellene azt az eljárást választani, amelyet én itt felvázoltam. Köszönöm szépen, Buzuti úr következik. Simon. Simon, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok Latford nőnek és biztosítom őt arról, hogy, hogy egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy ő egyszerű ember lenne, ennek az ellentéte az igaz. Köszönjük szépen, hogy foglalkozott eh, ezzel az anyaggal. Egyetértek az előttem szóló két hozzászólóval az, eh, azzal kapcsolatban, hogy hogyan haladjunk tovább. Nagyon fontos ez a kérdés, ugyanis ez az első olyan eh, dolog, amely megismétlődhet, tehát precedens értékű, ahogy mi itt eljárunk. Két eh, egymással versenyző javaslat eh, van itt előttünk, és eh, választanunk kell a kettő közül, és a választásunk alapján kell előre haladnunk. Végül is ez nem rossz helyzet, amiben most vagyunk, és a mi prioritásunk az kellene, hogy legyen, hogy nézzük meg, melyik a legjobb üzenet, amit adhatunk a polgároknak a jogaikra vonatkozóan, ahogy kollégám is az előbb elmondta. Azt hiszem, hogy érdemi szempontból az Európai Bizottság javaslata az, ami világos üzenetet fogalmaz meg, nem pedig a tanácsi. Tehát szerintem először is óvatosnak kellene lennünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézünk szembe ezzel a helyzettel, mert lehet, hogy a jövőben ez újra felmerül, és aztán a döntésünknek megfelelően kell eljárni, és a prioritásainkat kell először rendbe tenni, vagy felállítani, és a prioritásunk legfőső, e, legelső helyén a polgár áll. És e, nagyon örülök annak, hogy Látford asszony is e, a polgárok jogait helyezte első helyre. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság javaslata nagyobb hozzáadott értékkel rendelkezik, mint a tanács javaslata, és ezért én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslatát kellene érdemben tárgyalni ez egyetlen dolgot, pontot hagy még, amelyben döntenünk kell eljárási szempontból, hogyan lépünk előre. Hát erre nem tudok meg, nem, erre nem tudok válaszolni, de érdemi szempontból a bizottság javaslata jobb. Köszönöm szépen, Belú López asszony. Sí, <clears throat> como... Árnyékrendtisztelőként Szeretném én is a véleményemet ismertetni a bizottság javaslatáról, a bizottsági szövegről, és szeretnék még néhány ötletet hozzáfűzni a Koljó és Buzutil úr által kifejtettekhez. Azt hiszem, hogy ebben az esetben itt egy irányelv javaslat előtt állunk, amelyet ugye a Lisszaboni szerződés hatályba lépése felfüggesztett. Ez tehát azt jelenti, hogy egy irányelv javaslatot le kellett volna zárni, véglegesíteni kellett volna, de előállt egy új helyzet, és éppen ezért ezt a folyamatot felfüggesztették. Úgy gondolom tehát, hogy ez a helyzet teljességgel újszerű. Így kell tehát megközelítenünk, és éppen ezért szeretném megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a bizottság szerepe értékét veszteni ahhoz képest, hogy mi tartalmaz a tagállamok szövege. Nem erről van szó, mert ez eh, nem azt jelenti, hogy akkor a jövőben a bizottsági javaslatok a tagállamok esetleges eh, jövőbeli javaslataival konfliktusba kerülnének. Nem ez lesz eh, a szokásos helyzet. Ez most itt egy rendkívüli helyzet. Éppen ezért úgy gondolom, hogy rendkívüli helyzetként kell kezelnünk. Jogosan megjegyezte a bizottság képviselője is, hogy ezen jogok azért születtek, hogy az európai elfogató parancsot egészítsék ki. Ez pedig hatályban van, anélkül, hogy kielégítő eljárási jogok léteznének. Tehát noha a bizottság szövege egy olyan szöveg, amely javít ezen eljárási jogokon, ha jóvá hagynánk a bizottság szövegét, és elvetnénk a tagállamok által jóváhagyott szöveget, akkor ez minden kétséget kizárólag azt jelenteni, hogy felfüggesztenénk ezt a témát, ami pedig némileg azért sürgős, hiszen a védett jogai, illetve a biztosítékok között eltérés mutatkozik, ahogyan arra Koelyó úr is utalt. Úgy vélem tehát, hogy ebben a témában amely rendkívül sürgős, előreléphetünk, méghozzá a tagállamok szövege alapján, de természetesen úgy, hogy a bizottság szövegében szereplő jogokat kiegészítjük módosító indítványok formájában, ahogyan azt Látford asszony is az előadó tette, és egyéb módosításokkal is kiegészíthetjük még ezt. Ezáltal lehetővé válna az, hogy legalább ezt az eljárás jogot gyorsan le tudnánk zárni, megállapodást tudnánk kötni, hiszen valóban 2004 óta akkor terjesztette elő ugye a bizottság ezt a javaslatot, de az is igaz, hogy a bizottságnak most nem lett volna kötelezettsége az úti terv értelmében az összes eljárásjogot egy egységes csomag formájában is előterjeszthette volna a bizottság, és ezáltal valóban előre tudtunk volna lépni az eljárási jogok érvényesítése terén, hiszen most már más a helyzet, már nem a svéd elnökség irányítja az uniót, és most az úti tervet kell követnünk. Ugyanakkor úgy döntöttek, hogy továbbra is az úti tervet folytatják, de ez a helyzet, ez természetesen a Lisszaboni szerződés hatályba lépése miatt állt elő. Rendkívüli helyzet tehát, amely a szerződés hatályba lépéséhez köthető. Éppen ezért szeretném, hogyha a képviselők megfontolnák ezt a körülményt, hogy így tudjuk megközelíteni Latford asszony szövegét. Mert így gyorsabban le tudjuk zárni ezt a szöveget. Ha ugyanis nem ezt tesszük, akkor feltartóztatjuk az egész folyamatot ismételten és ez a jogokat tartalmazó csomag, amelyet a bizottság előterjesztett, és amely javít az eredeti szövegen. Nos, meg kell jegyezzem, hogy itt ebben a szakbizottságban ezt a három kérdést már megvitattuk. A bizottság most javított ezeken, de a korábbi vita során, amikor arról beszéltünk, hogy az alapvető dokumentumokat nem definiálták kellőképpen, a bizottság nem fogalmazott eléggé egyértelműen. Én örvendek most annak, hogy megváltoztatta álláspontját a bizottság, és valóban jobbak a szövegek, de ennek ellenére el kell mondjam, hogy egy rendkívüli helyzetben vagyunk, és ha tényleg az eljárás jogokat szeretnénk érvényesíteni, valamint felgyorsítani ezt a folyamatot, akkor el kellene érnünk, hogy gyorsabb legyen ez a folyamat, és nem lenne szabad a tagállamok kezdeményezését elvetnünk most, mert ez betölt bizonyos hiányosságokat, amelyek eddig nem léteztek. Akkoriban ugye nem volt, nem volt még biztosunk, bizonyos feltételek nem teljesültek ahhoz, hogy a kellő határidőn belül elő tudja terjeszteni a bizottság a javaslatát. Tehát én örvendek a tagállami javaslatnak, a bizottsági javaslatnak is, mert úgy gondolom, hogy a kettő kitűnően kiegészítheti egymást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bronz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. nyilvánvaló, hogy a gyanúsítottnak kell, hogy legyen tolmácsolási, fordítási lehetősége, hogyha ez szükséges. Ezzel a bizottság tagságának többsége is egyetért. Ami felvetődik, az az, hogy amikor egy személy egyik országból a másikba megy, és egy más jogrendszerben találja magát. Ez szükséges, de nagyon hatalmas költségeket is jelent a nagy migráció miatt. Mert, és a, vannak viszont esetek is, amikor a személyek nem saját akaratukból mentek át egy másik országból, ez kapcsolódik az európai letartás, letartóztatási parancshoz. Itten vannak bizonyos garanciák, és amikor például kiadatásra kerül valaki. Ugyanakkor mindazonáltal, hogyha esetleg hibásan is úgy gondolták, hogy szükséges ez, nem lenne valóan jobb az a kötelező tolmácsolás és fordítás biztosításához, a, a, csak abban az esetben, amikor a letartóztatási parancs érvényesül és a tagállamoknak a javaslatát kellene pedig az egyéb javaslatokra alkalmazni, tehát ezt a, csak a letartóztatási parancshoz kapcsolódóan. Köszönöm. Sargentini asszony. Thank you, Chair. Um, Köszönöm, elnök úr, elnézést kérek azért, hogy Heidi Laude, a Zöldek Árnyék jelentéskészítője nincsen itt, de biztos vagyok abban, hogy az ő nevében is szólhatok, és gratulálhatok Lutford asszonynak azért a nehéz munkáért, amit ő elvégzett ez a kérdés nyilván mindenképpen megérdemli, hogy itt megvitassuk a, jogi, a szabadságjogok kérdését. Ez egy olyan kérdés, amit az emberek sok esetben nem értik. Fontos, hogy megértsék, hogy egyáltalán miért kerülnek büntetőeljárás alá. Nem akarunk belemenni abba a vitába, ami a bizottság és a tanács között folyik, mert végül is az Európai Parlamentnek eh, valamilyen módon egyességre kell jutnia a tanácssal. Ugyanakkor a jelentéskészítőnek igaza van abban is, hogy figyelembe veszi a bizottság javaslatának tartalmát is. Emlékeztessünk arra is, hogy ez a javaslat már egy következménye egy korábbi javaslatnak, amit ugyancsak ebben a témában a minimum standardekről ö, hoztunk, a, ö, amit még a ö, korábbi Baltenlech zöld ö, párti képviselő készített. Olyan ö, javaslatokra van szükség, amik kiegészíthetik ezeket az állampolgári jogokat az igazságszolgáltatásban. Köszönöm, Vassz úr következik. Köszönöm szépen. Nekem igazából egy tartalmi felvetésem van, nem annyira az eljáráshoz fűződik, nem tudom, hogy ennek ellenére ismertethetem-e. Igazából szeretném a figyelmet a hatályra terelni, a javaslat egyes cikkének hármas bekezdésére, és ott utalnék arra, hogy különbséget kellene tennünk az úgynevezett büntetőjogi eljárások és a szabálytalanságok, jogsértések között. Ezt a hatályt szerintem nagyon egyértelműen meg kellene határoznunk, hiszen amikor tömeges eljárásokról van szó, például a tilosban való parkolás, ezek igazából administratív eljárások, és tulajdonképpen nem minősülnek büntetőjogi eljárásnak, tehát az egyes cikk hármas bekezdése nagyon észszerű itt, mert az ilyen tömeges eljárásoknál a fordítás és a tolmácsolás joga nem mindig érvényesíthető a tagállamokban egyrészt, másrészt pedig az Európai Emberjogi Bíróság 1984. február 21-es határozata értelmében is ez a helyzet. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen kisebb összegű eljárásokat nem lenne szabad a büntető eljárásokkal egy kalap alá venni, mert így könnyebben gyakorolható, ez könnyebben kivitelezhető a tagállamokban, és nagyobb jogbiztonságot is tudunk nyújtani. Máskülönben felmerül az a veszély, hogy ez, az ilyenfajta eljárások nagyon komoly bürokratikus költségeket eredményeznek, és ez szerintem ahhoz vezet, hogy a jelenleg hatályos büntetések gyakorlatilag megduplázódnak, hiszen kétség esetén a, az illető személy sem örülne annak, hogy ugye az Európai Parlamentben nagyobb bürokráciát eredményezünk, és ezáltal a bürokratikus költségek is megduplázódnak. Tehát jó lenne, hogyha pontosan megfontolnánk a hatályt, és ezen tömeges eljárásokat tényleg elkülönítenénk megfelelő módon a tulajdonképpeni büntetőjogi eljárásoktól. Köszönöm. Señor Tavares. Köszönöm, Tavares úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyékjelentéstevő vagyok ebben a témában, és az első hárompárt egyeztetési fordulóban is részt vettem már, még mielőtt hatályba lépett volna a Lisszaboni szerződés, már akkor is részt vettem az egyeztetésben, és teljes mértékben egyetértek Látford hogy megközelítésével, mert így jobban megoldhatunk bizonyos technikai vagy nyelvi problémákat is, amelyek egyébként túl bonyolultá válnának tehát megállapíthatjuk, hogy például a fordítás szempontjából mi minősül ugye anyanyelvnek, és egyéb aspektusokat is könnyebben tudunk tisztázni. Figyelembe vehetjük azon eseteket, amikor a fogvatartottak, az elítéltek ugye fordításhoz folyamodhatnak, vagy sem. Ami a tartalmat illeti, ugye jeleztem, hogy a megközelítéssel egyetértek Latford asszony jelentésében. Ami pedig azt illeti, hogy a tanács vagy a bizottság szövegéből indulunk ki. Kolgyó úr is megjegyezte a vita kezdetén, hogy sokkal teljesebbnek tűnik a bizottsági szöveg. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a döntéshozatalt ezt késleltetni, mert ezáltal vissza kellene lépnünk, a nemzeti parlamentekkel ismét konzultálnunk kellene és emiatt késlekedne a folyamat. Úgy gondolom, hogy az idő is egy alapvető aspektus kell, hogy legyen a megközelítésünkben, hiszen mindannyian tudjuk, hogy itt nem holmi absztrakt jogokról, hanem nagyon is konkrét jogokról van szó. Olyan jogokról, amelyeket így minél hamarabb gyakorolni lehet. Tehát ha az előadó azt mondja, hogy kész arra, hogy a jelentésébe a bizottsági szöveg legjobb elképzeléseit beépíti, akkor ezáltal jelzi, hogy nyitott, és ez a megközelítés úgy gondolom, hogy sokkal megfelelőbb lenne. Noha azzal is egyetértek az általánosabb megközelítéssel, amelynek értelmében a bizottság az alapvető jogok területén szerzett új hatáskörökkel Szerintem ez egy olyan terület, amelyet figyelembe kell venni, hogyha a fordítás és tolmácsolási jogtól külön egy másik eljárási jogokat tartalmazó csomagot szeretnénk. Köszönöm. Mr. Papa Papa Nikola úr, kérem, hogy csak röviden, mert kezdünk kifutni az időből. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani Lutford asszonynak mindazért a munkáért, amit eddig végzett. Ami pedig magát az eljárást illeti, teljes mértékben egyetértek Denis Kuhn asszonyal és eh, más hozzászólókkal. Mert itt, amikor egy új szöveggel rendelkezünk, akkor ezt eh, mindenképpen fel kellene használnunk. De itt arról is van szó, hogy ne veszítsünk időt. Ez különösen fontos, és éppen ezért ezzel eh, közvetlenül védjük azokat a személyeket, akik az igazságszolgáltatásba kerültek. Itt a tolmácsolás fordítás kérdése ugye az ügyvéddel folytatott magánbeszélgetéseket is érinti. Én magam is jogász vagyok, és szeretnék felvetni egy kérdést a jelentés készítőjének. Nem lettem volna nagyon kényelmes helyzetben, amikor megbeszélés van a gyanúsított és a az ügyvéd között, hogyha mindig más személy végzi a tolmácsolást. Gondolom, hogy itten akkor kinevezésre kerül egy tolmács minden egyes alkalomra, ami az kerül kinevezésre, aki éppen ráér, az a tolmács, és nem tudom, hogy nem kellene itt azért egy olyan eljárást is előirányozni, hogy mindig ugyanaz a tolmács kerüljön, beosztásra, vagy az legyen jelen, vagy nevezze ki, a, vagy az ügyvéd választhassa ki ezt a ö, tolmácsot. Meghallgatjuk a jelentés készítőnek a véleményét, Latford asszonyét, akinek most visszaadom a szót, hogy ö, tudja reagálni az időzítésre, az eljárással kapcsolatos kérdésekre is vannak itten javaslatok arra is, hogy a módosítókat meddig lehessen benyújtani, és hogy ezzel is egy megfelelő megállapodásra jussunk valamennyi féllel. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is, ami a lényegi kérdéseket illeti, Támog, köszönöm a kollégáknak a támogatását, mert azt hiszem, hogy ez azt mutatja, hogy a bizottsággal való egyetértésben ez Strasbourgnak és a kartának a, aki a próbáját is ki kell, hogy állja. Ezt mondjuk az elmúlt tíz év óta, tíz évben, és amióta megvan az Európai Elfogató Parancs. Véleményem szerint szükség van az Európai Elfogató Parancs pluszra, olyan intézkedésekre, amelyek javítják a minőségét a tisztességes eljáráshoz, tárgyaláshoz való jog területén. Az embereknek itt vannak problémáik, és nem vagyok elégedett azokkal a jogokkal, amiket garantálnak az embereknek jelenleg. Következésképpen ez az intézkedés már régóta esedékes, ezt el kell ismernünk. Éppen ezért figyelembe véve, amit Tavara úr is mondott, én úgy gondolom, és szerintem a kollégák is egyet fognak érteni, hogy a lehető legjobb ötleteket vegyük, csipegessük ki a bizottsági szövegből és hogy aznak a, érjük el, amit szeretnénk, a lényegét tekintve. És amikor a tanácssal folytatjuk a tárgyalásokat, ezzel sokaknak vannak már tapasztalatai, szerintem jó úton ö, haladunk, és egy megfelelő megállapodásra ö, kellene jutnunk nagyra értékelem, hogy a, az elnökség elismeri a bizottságnak a szerepét is. És a képviselőknek természetesen nem fűződik értekük ahhoz, hogy ezt ne vegyék figyelembe. Tehát itt nem semmiféle játék nem folyik. Tehát, hogyha a tagállami szövegek alapján dolgozunk, akkor is a lényegét tekintve az ötletekből merítünk, a bizottság ötletéből, és más ötleteket is ö, figyelembe veszünk, és utána jön az alkudozás. Ez egy nagyon nagy különbség. Más az, hogyha az eljárási szöveg és elfogadjuk csak a tanácsi szöveget. Nem fogjuk elfogadni az 2009. október 23-i szöveget, ez egyértelmű. Az eljárást illetően további tárgyalásokat kell folytatnom. Egy kicsit csalódott vagyok, hogy nem kaptam semmiféle jelzést egyesek részéről. Én a jav, készítettem egy javasolt eljárást, de semmiféle visszacsatolást nem kaptam azoktól, akik ezzel nem értenek együtt, egyet. És nem, sokan nem segítettek annyit, mint amennyit szoktak általában. Ami engem aggaszt, az a ö, csúszás, a bonyodalmak, ami előadódhat. A bizottsági szöveg azt jelenti, hogy a nemzeti parlamentek vizsgálatát újra kell kezdeni, és hogyha a bizottság szövege alapján dolgozunk, akkor a tagállamoknak az opt-in megoldása, mert van egy ilyen lehetőség is, akkor az újraindul. És semmi garancia nincsen arra, hogy aztán a végén mi lesz ebből. Hogyha az embereknek egy másik, második lehetőséget kínálunk, hogy valamiről ismételten gondoljunk el, időnként baleset történik, más döntések születnek. Én nagyon örülnék, hogyha én már március 8-án az Egyesült Királyság igazságügyi minisztere a Jack Straw aláírta az Egyesült Királyság részéről az opt-in meg döntést. És ez a mi részünkről egy nagyon nagy siker, ez nagyon jó. És ezért sajnálom, hogy és ez nem csak az Egyesült Királyságot érinti, de más parlamentnél is lehet az, hogy hát X ezt erről gondolta, de most inkább mégiscsak gondoljuk ezt másképpen. Tehát nincsen garancia arra, hogy júniusra sikerül ezekben az intézkedésekben megállapodnunk, hogyha a bizottság szövegéből indulunk ki eljárási értelemben ez nem jelenti azt, hogy a bizottság szövegét figyelmen kívül hagyjuk, sőt, ez nagyon sokat segített és megerősítheti a különböző álláspontokat azokét is, akiknek aggodalmaik vannak újra meg kell vizsgálnunk az én javaslatomat is, ami egy kompromisszum, a, és amiben nagyon ö, fontos óvintézkedések vannak bizonyos kivételek esetében. Lehet, hogy a bizottság is ezt át tudja gondolni. Tehát Buszitil úr azt mondta, hogy ez precedens lehet, hogyha a tagállami szövegekre építünk, Szerintem ez nem veszély. Nagyon sajátos helyzetben vagyunk, pragmatikusan kell dolgoznunk. A bizottság eh, is részese ennek, átmeneti időszak volt, eh, és így tovább. Nem hiszem, hogy ez is megismétlődne. Az Európai Parlament általában az egyenes eh, bizottsági javaslaton alapuló eljárást kedveli. Elnézést, hogy több specifikus pontot is felvetettem, amit itt Vossz úr és mások is említettek, Papanapuló úr. Ezeket is figyelembe szeretném majd venni. Tehát tovább kell még tárgyalnom a kollégákkal, és a megoldás, egy olyan megoldást kidolgozni, ami mindenki számára elfogadható. De arról biztosíthatom önöket, hogy a bizottság szövege semmiképpen sem kerül figyelmen kívül hagyásra. Meg kell említenünk az állásfoglalási javaslatban legalább, és valamilyen módon a végeredményben mindenképpen benne lesz a bizottság szövegének a tartalma. Ez itt egy technikai eljárási kérdésről van szó, ami egy bizonyos értelemben nem létfontosságú, de ugyanakkor mégiscsak az, abból a szempontból, hogy milyen hatása van erre a, ennek a nemzeti parlamentek döntésére. és sajnálatos lenne, hogyha bármilyen bonyodalom születne ezen a területen. Tehát nagyon remélem, hogy sikerül megegyezésre jutnunk, és addig is a módosítókat be lehet nyújtani, és a Nekem nagyon tetszik végül is a bizottságnak a szövegezése, és én ezt mindenképpen azok közé tartozom, akik ezt megvizsgálják, és remélem, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani további tárgyalásokkal, és tovább tudunk lépni május 7-én egy teljes elfogadásával, annak a szerepnek, amit a bizottság játszott, illetve Reding biztos, akinek egyébként köszönetet kell mondanak, mert alapvetően fontos az a munka, amit az alapjogok területén végez, illetve végzett. Köszönöm. Köszönöm, Latford asszony, nagyra értékeljük a javaslatot, amit az imént tett és eh, úgy gondolom, hogy szokás szerint hosszú és intenzív vita hallottunk, különböző álláspontok bontakoztak ki, de ahogy értettem, ez a pont ismételten napirendre kerül a következő libeülésen április 7-én, tehát április 7-én, addig lesz időnk arra, hogy megismerjük a különböző álláspontokat, és az aktív részvétel megvalósuljon az jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is. Láttam ott egy kezet a bizottság részéről, de miután el vagyunk csúszva az idővel, eh, kérem, hogy eh, a további eh, viták tartalmát vegyék bele, és április 7-én lesz egy következő vitánk erről. Rendben? You want to reopen? Akkor szeretnének visszatérni a vitára? Uh, Köszönöm, elnök úr. Nem szeretném újra megnyitni a vitát. Én tudom persze, hogy nincsen sok idejük, de lenne egy megjegyzésem. Nem hiszem, hogy dönteni kell a bizottság és a tanács javaslata között. Tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet, és nagyon nagyra értékelem Latford hogy megközelítését, de ahogy elhangzott, hogyha inspirációt keresnek az Európai Bizottság javaslatában, akkor tekintve azt, hogy mennyire sokat dolgoztunk már ezen, egy jelentést is készíthetnek, amely vonatkozik mind az Európai Bizottság javaslatára, mind a tagállamok javaslatára. Hiszen egyes képviselők említették a nemzeti parlamentek kérdését, és amit mi benyújtottunk, az egy korábbi javaslatnak a liszabonizációja, úgyhogy nem igazán tudom, hogy ez érvényes -e ez a javaslat. Úgyhogy intézményközi szempontból mind a két javaslat érvényes, és azt gondolom, hogy nem valószínűleg nem fog ez késlekedéshez vezetni. Megállapodtunk az ütemtervben a parlament és az elnökség között, úgyhogy egyszerűen a két szöveget szerintem csak összehasonlítva kellene feldolgozni. Köszönöm. Elnök, azt hiszem, hogy túlságos. Azt hiszem, hogy itt újra felnyitják, a, megnyitják a vitát. Nagyon érzékeny kérdésről van szó. Látford asszony szeretett volna még egyszer hozzászólni, de kérem, kérem nagyon röviden segítsen eh, abban, hogy haladhassunk. Látford asszony, csak annyit szeretném, annyit szeretnék mondani, hogy az én végkövetkezetésem nem ugyanaz, mint a bizottság végkövetkeztetése, és a szakbizottság azt javasolta, hogy az én megközelítésemet kövessük, és a lehető legnagyobb tisztelettel a bizottság felé mondom azt, hogy nem biztos, hogy nekik van igazuk. Nos, tehát abban állapodtunk meg, hogy a hogy a tagállamok által benyújtott szöveg alapján fogunk dolgozni eljárási szempontból, de érdemi szempontból figyelembe vesszük az Európai Bizottsági Javaslatot, és inspirációt merítünk ebből. A két dolog nagyon-nagyon bonyolult, a két szöveg össze a két szöveg fúziója rendkívül bonyolult lenne, nem, tudom, nem is tudom, hogy hogyan lehetne ezt végrehajtani, és ez nagyon nagy bonyodalmakat fog okozni egyes nemzeti fővárosokban. Attól félek, hogy amit az Európai Bizottság képviselője most javaslott, ez nem igazán segít bennünket a, tisztele, a tisztánlátásban, úgyhogy a szakbizottságot arra kérem, hogy az előbb hozott döntés mellett tartsunk ki. Rendben, köszönjük szépen a, javaslatot. Latford asszony javaslatát elfogadta a Libe szakbizottság, úgyhogy úgy eh, abban állapodtunk meg, hogy ezt a eh, pontot napirendre tűzzük a következő április 7-i ülésen. Ebben megállapodtunk. Köszönöm szépen. Keep going. Akkor folytatjuk. We get moving to point number Következik a 13-as napi rendi pont. Külső tengeri határoknak az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a Schengeni határellenőrzési kódex kiegészítéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat a következő pont. Kérem szépen, szeretnénk, szeretnénk folytatni a munkát, mondja az elnök, kérem mindenki szíveskedjen csöndben maradni, ha itt kíván maradni a teremben. Szeretném a kollégákat emlékeztetni arra, hogy a legutóbbi libe ülésen az elnök, elnök által meghatározott határidőt tartjuk be. A négy frakció koordinátora, a néppárt, az a liberálisok, a zöldek és az ECR a frakciók nevében azt arról tájékoztattak bennünket, hogy, ellen, hogy ellenvetéseik vannak a javaslattal kapcsolatban. Kesmer úr, a jelentéstevő, március 4-én azt javasolta, hogy ő, hogy, hogy ne ellenezzük a javaslattervezetet. Úgyhogy a következő eljárást javaslom először is. A Libeszak Bizottság tagjait meg fogom kérdezni, hogy a képviselők támogatják-e a jelentéstevő javaslatát. Hogyha a jelentéstevő javaslatát nem fogadjuk el, akkor lesz egy második szavazás egy állásfoglalás tervezetről, amely ilyen keresztül a LIBE azt javasolja a plenárisnak, hogy plenáris ülésnek, hogy hogy ne fogadja el az intézkedés tervezetet. A mi ellenvetéseink el megmagyarázásával, ahogy ezt a komitológiai eljárás is elvárja. Az állásfoglalást a plenáris ülésnek be kell nyújtanunk, mégpedig a március 24-25-i plenáris ülésnek, annak érdekében, hogy elfogadjuk még mielőtt a parlamenti határidő lejár. 2010. április 7-e ez a határidő. Úgyhogy először a jelentéstevőt, Kásmen urat kérdezem. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném kérni, hogy egy kicsit halkabban eh, halkabbra vegyék a kollégák a beszélgetéseiket, hiszen nagyon fontos témáról van szó, és egy kis nyugalmat kérek. Az Európai Parlament nagyon nehéz helyzetben van, és nem igazán nyújtott segítséget nekünk az a két éves vita, amely a tanácsban folyt, amely ugyanolyan nehéz vita volt, és amelynek során megpróbálták a helyzetet megoldani. A parlament jogi véleménye amellyel kapcsolatban a legnagyobb tisztelettel viseltetem, az az, hogy ha a, a 12-es cikk 5-ös bekezdésén túlmennek az intézkedések a Schengeni kódexsel kapcsolatban, ez egy nagyon rövid megfogalmazás, Úgyhogy a jogi szolgálatok azon a véleményen vannak, hogy ne fogadjuk el ezt a javaslatot, mert ez túlmegy az itt említett cikkben meghatározott kompetenciákon. Cecilia Malmström más véleményen van, és ezért két különböző jogi véleményen állunk szemben. Mit próbálunk itt elérni ezzel a döntéssel, határozattal, és miért szeretném én, hogy fogadjuk el ezt a határozatot? ez a következő. Szeretnénk, bizonyos, bizo, szeretnénk bizonyosságot adni azoknak a kötelezettségeknek, amelyekkel a tagállamok elvá, ellátták a határőrizeti, a keresési, a mentési feladatokat, e, ellátókat. Két tagállam a földközi tenger déli részéről két tagállam állampolgárai eh, visszautasították azt, hogy megmentsenek eh, embereket a földközi tengerből, mert nem akartak szembenézni azokkal a következményekkel, amelyeket ez a eh, cselekmény magával hozott volna, akár menedékjogi, akár emberjogi, akár más kérdésekben. Nos, ami a közösség aki kommunitárjét illeti, itt biztosítani kell azt, hogy a megfelelés és a jogok betartása megtörténjen, és ezt elérje az Európai Bíróság, a jogbetartást. Ebben a parlamentben kértük ezeknek az intézkedéseknek az elfogadását, idén eh, Plaskert asszony is kérte ezt, és ezek az intézkedések eh, a függelék második részében azokat a kötelezettségeket tartalmazzák, amelyeket, amelyeket a tagállamoknak be kell tartaniuk eh, nemzetközi konvenció egyezményeknek köszönhetően, nem utolsó sorban az ENSZ tengerjogi egyezményének tekintetében. Ezekre természetesen az Európai Bíróság és Európai Bíróság felelőssége is felmerül. Itt a jogi kötelezettség arra vonatkozóan, hogy embert keresnek, illetve e, illetve megmentenek a tengerből. Ez egy olyan kötelezettség, amely alól a tagállamok most már nem tudnak, nem tudnak kibújni. Mi a morális dilemma itt? Mondjuk azt a tanácsnak, hogy rossz a jogi alap, és vonják vissza ezt a javaslatot? Hát ezt megtehetjük, de nem gondolom, hogy az Európai Bizottság új, új javaslatot nyújtana be. Mert új bizottságról van szó, és ezért nekik is meg le kellene folytatniuk a vitát erről az új javaslatról. Úgyhogy szerintem annak érdekében, hogy a problémákat megoldjuk, akár, amely, amelyekre akár már ezen a nyáron is sor kerülhet, együtt kell működni ezen kivételes, kivételes feltételek között. Mégpedig úgy, hogy precedenst nem teremtünk. Precedens akkor teremtődik, hogyha a parlament azt mondja, hogy amit teszünk itt most, az precedens értékű. Úgyhogy ezt eh, a dolgot félre kellene tenni, eh, és szerintem egyetértésünket kell adnunk, de ezt meg kell indokolnunk. A tanácsnak és a bizottságnak a lehető legsürgősebben eh, be kell nyújtania egy javaslatot, amely jogi jogszabályalkotó javaslattá válik. Ezzel egy időben a parlamentnek a jogi opcióit nyitva kell tartania, amelyek szükségesek lehetnek. Latford asszonyt idézve, ez lenne a szóbeli összefoglalás. Sajnálom, hogy ilyen sok időt használtam fel. Erről a vitáról a frakciómban hosszú vitát folytattunk, és nagyon-nagyon nehéz volt a helyzet. Azt gondolom, hogy a frakcióm támogat engem, és nagyon nagy vita után, elemzés után és húzavona után sikerült erre a javaslatra jutnunk, és remélhetőleg sikerül ezt a morális dilemmát megoldani. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy az ilyen típusú intézkedés megakadályozza azt, hogy bárki is menedéket kérjen. Nem gondolom, hogy ez az eszköz arra, erre használható, kihasználható, de felmerül ez az angodalom. Ezzel fejezném be. Nem hiszem, hogy kérdéseket kellene feltennem, és a szakbizottság bölcsességére bízom a döntést tudom azt, hogy minden vélemény, ami itt elhangzik, akár szavazás formájában, egyenlő és egyformán tiszteletben tartandó. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor hallgassuk meg röviden az elnökséget, és aztán a bizottságot. Elnökség. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Ez a harmadik alkalom, hogy itt a, bizottság, itt a szakbizottság előtt beszélünk erről az anyagról. Körülbelül két hónappal ezelőtt is már megvitattuk. Azt hiszem, hogy mindannyian behatóan ismerik már ezt az anyagot. De szeretném kifejteni, hogy a tanács miért döntött úgy, hogy ezzel a jogalappal hagyja jóvá ezt a határozatot. Mi úgy ítéltük meg, hogy a határ ellenőrzési kódex esetében egyértelműen különbséget tesznek a határ ellenőrzési intézkedések között, amelyek ugye a 18-as cikkben szerepelnek. Itt olyan intézkedésekről van szó, amelyek a határ átkelő pontok ellenőrzéséről van szó, ebben az esetben tengeren, és különbséget teszünk másfelől a határellenőrzési pontokon megvalósuló ellenőrzés között. Tehát itt két különböző dologról van szó, különbözőek a célkitűzések, és éppen ezért a határellenőrzési kódexben különböző módon szabályoztuk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ezt a kódexet együttdöntés eljárás keretében hagytuk jóvá a parlament és a tanács együttműködésében, és különböző intézkedéseket hozunk. A 12-es pont ugye a határellenőrzésre vonatkozik, meghatározza az alapelveket, és leszögezi, hogy kiegészítő előírásokat is jóvá lehet hagyni a komitológiai eljárás keretében. Ezt javasolta a bizottság, és gyakorlatilag néhány módosítással, néhány nagyobb horderejű módosítással ezt hagyta jóvá a tanács. Tehát a jogalap éppen ezért helyes és teljes mértékben indokolt. Szeretnék még arra is emlékeztetni, hogy véleményünk szerint az itt megvitatott kérdés technikai szempontból rendkívül összetett. Éppen ezért a szakértők ezt a bizottságon belül és a határ ellenőrzési munkacsoportban is megvitatták ezt behatóan. Ugyanakkor elégedettek lehetünk, mert ez az első alkalom, hogy közösségi szinten szabályozzuk ezt a kérdéskört, és azt is szeretném kiemelni, hogyha most felmerül egy probléma egy tengeri művelet során, és ez kapcsolódik ehhez a határozathoz, akkor ennek nincs következménye. Nincs közösségi jog ezen a területen, tehát nincs következmény, nem történik semmi. Ha jóvá hagyjuk a határozatot, akkor lesz egy közösségi keret, és lesznek következmények is, hogyha probléma merül fel attól függően persze, hogy milyen a probléma, akár egy jogsértési eljárás is indítható a bizottságon belül, illetve a parlament fokozottabb ellenőrzést gyakorolhat. A Frontex igazgatója rendszerességgel tájékoztat itt és a bizottságban is, tőle magyarázatot lehet kérni arról, hogy miért merült fel a probléma nem alkalmazták talán a közösségi jogszabályt, a határozatot, vagy adott esetben helytelen a közösségi jogszabály, és éppen ezért módosítani kell. Tehát ilyen kérdéseket fel lehet tenni a Frontex igazgatójának. Ha most kérdezik tőle, akkor természetesen az a válasz, hogy nincs alkalmazandó jog. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy ez a határozat többletértékkel bír, pozitív, és jobban lehet demokratikusan ellenőrizni is a tengeri műveleteket ha elvetik ezt a határozatot, akkor a fogyottá válik, és akkor az intézmények között nézeteltérés merül fel. Azt hiszem, hogy ezt nem kell túl dramatizálni, mert nem ez lenne az első alkalom. Megtörtént a múltban, és a jövőben is meg fog történni, de tudjuk, hogy végeredményben kompromisszumot tudunk kötni. De szeretnék még valamit megjegyezni gyakorlati szempontból. Ami a kompromisszumot illeti, nem lesz gyors, és nem lesz könnyű sem. Úgy vélem, hogy nem lesz gyors, mert a jogalkotási eljárás belső eljárást tesz szükségessé az intézményeken belül, a parlament, a bizottság és a tanács esetében is. Mindenkinek megvan a maga belső eljárása, ami időigényes. És nem gondolom, hogy, könnyűs, hogy könnyű lesz megállapodásra jutnunk, most nem a parlamentre és a bizottságra gondolok, hanem a tanácsra. A tanácson belül nem volt egyhangúság, amikor hagytuk ezt a, amikor felvetettük ezt a kérdést. Hogyha ismét a miniszterek elé terjesztjük, akkor a vita ismét újjáéled. Nem tudjuk, hogy az eredmény ugyanaz lesz-e, mint most, de valószínű, hogy a miniszterek ismét megvitatják majd, és nyilván a jogalkotási folyamatban nem tudjuk, hogy milyen eredményre vezet mindez. Ez persze nem azt jelenti, hogy lehetetlen a folyamat, csak éppen nem lesz könnyű megállapodást kötnünk. Végeredményben úgy gondoljuk, hogy a határozat hasznos, és éppen ezért tanácsos lenne elfogadni. Nem azt állítjuk ezzel, hogy ez gyógyír lesz minden problémánkra. Ez az első alkalom, hogy közösségi szinten ezen a területen megpróbálunk valamit szabály, szabályozni. Szerintünk ez hasznos és működni fog. Szeretném kiemelni, hogy felvetettünk agályos kérdéseket. Van egy tanácsi nyilatkozat, amelyben azt kérjük, hogy a Frontex tájékoztasson az alkalmazásról, ha problémák merülnek fel, súlyos problémák. Általában ezt nem szoktuk megtenni, amikor egy közösségi jogszabály születik, és egyébként itt rendkívüli módon felhívjuk a figyelmet ennek a szükségességére. Amikor a Frontex igazgatója eljön a parlamentbe vagy a tanácsba tájékoztatást adni, vagy elkészíti a jelentését, akkor meg lehet kérdezni tőle, hogy a későbbiekben milyen intézkedéseket kívánnak hozni. De még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nem lesz gyógyír minden egyes problémára, de a Frontex által irányított tengeri műveletek hatékonyabbak lesznek, hogyha sikerül ezt a határozatot jóvá hagynunk. Köszönöm. Köszönöm, most pedig meghallgatjuk a bizottság képviselőjét, de először szeretném jelezni a képviselőknek, hogy ezt követően szavazni fogunk, és szeretném tudni, hogy minden képviselőnek itt van-e az elektronikus szavazókártyája. Vagy készfelemeléssel szavazunk, Rendben. Akkor most meghallgatjuk a bizottság képviselőjét. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az Malmström asszony által a szakbizottságnak elküldött level, levél szerint a következő megjegyzést tennem. Ami a jogi alapot illeti, vagy a jogi aspektusokat az Európai Bizottság meg van győződve róla, hogy megfelelő jogalapot választott. A tanács is elég sok időt töltött a jogi kérdések tisztázásával, más típusú ellenvetéseik voltak. A tanácsban voltak olyan tagállamok, amelyek azt mondták, hogy nincsen az Európai Uniónak ezen a területen kompetenciája. És nincs kompetenciája az Európai Unió abban, hogy bevándorlókat keressen, vagy kutasson fel, akik szeretnék elérni az Európai Unió területét. Nos, nagyon sok időt töltöttünk a jogi aspektusokkal, és nem annyira a politikai szempontokkal. Pedig az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió biztosítsa azt, hogy vannak megfelelő szabályok a migrációval, bevándorlással való szembenézésre. Minden tisztelet mellett szeretném elmondani azt, hogy egyes egyedül az Európai Bíróság jogosult jogi kérdések megoldására. A bíróság az egyetlen intézmény, amely kimondhatja, hogy melyik a helyes jogalap, és melyik nem az. Ami a tartalmat illeti, a jelentéstevő kiváló példát mondott a keresés és mentés tekintetében. Hadd mondjak még egyet, a, vissz, visszanemfordítás kérdésével kapcsolatban. Az Európai Bizottság azon a véleményen van, hogy a Schengeni Határkódex az alapjogok kartája szerint ez az elv alkalmazandó. Mindemellett ez egy olyan interpretáció, amelyel nem mindenki ért egyet. Sok tagállam és sok szervezet úgy gondolja, hogy nem a mi interpretációnk a megfelelő. Ez a javaslat, amely itt van előttünk, egyszer mindenkorra megoldaná ezt a homályos pontot, és tisztelet, és biztosítaná azt, hogy ez az elv érvényesüljön, és arról is rendelkezne, hogy hogyan kell végrehajtani. Harmadszor, ami a Frontex szabályozást illeti, ahogy önök tudják, a bizottság küldött ezzel kapcsolatban egy javaslatot néhány hete, és akkor amennyire erre szükség volt, és amennyire nekünk erre lehetőségünk volt, eh, igyekeztünk erősíteni az alapjogi aspektusokat a Frontex eh, ügynökségen belül. Eh, a Frontex rendelet azzal foglalkozik, hogy hogyan működik a Frontex, és milyen lehetőségei vannak. Ez a javaslat, amely itt van előttünk, a tagállamok kötelezettségeiben vonatkozik. Tehát az európai jogból és a nemzeti, nemzetközi jogból a tagállamokra háruló kötelezettségekkel foglalkozik, és arra utal, hogy hogyan kell ezeket a gyakorlatban megvalósítani. A két szabályozás kiegészíti egymást, és kölcsönösen elengedhetetlenek. Osztom a jelentéstevő véleményét a a 2010-es műveletekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság nagyon-nagyon aggódna, hogyha a Frontex beindítaná azokat a műveleteket, amelyeket tervez 2010-re a déli határokon, aggódnánk egyrészt a személyek, egyének védelme szempontjából, ugyanis erről van itt szó, tragikus és nehéz körülmények között, között hagyják el az, ezek az emberek, a menekültek a hazájukat, tehát az ő jogaik védelmi, védelme miatt aggódnánk, másrészt pedig a tagállamok részvétele ezen 2010-es műveletekben. Nagyon sok tehát több tagállam is ö, említette azt, hogy egy ilyen, a most asztalon lévő rendelethez hasonló, vagy, vagy ez a rendelet elengedhetetlen ahhoz, hogy ők részt vegyenek ezekben a művéletekben. Hogyha nem fogadjuk el ezt most, akkor nem csak az ö, menekültek jogainak az erősítését ö, nem tesszük meg, vagy ö, hagyjuk el, és a tagállamok részvételét is veszélyeztetjük bizonyos műveletekben. A el kell mondanom azt is, hogy ha ezek a szabályok nem kerülnek elfogadásra, ez, ezt mi nem fogjuk úgy tekinteni, hogy ez az Európai Bizottság hibája lenne, és felelőssége lenne, és arra bátorítom a szakbizottságot, hogy fogadják el a javaslatot. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor Janine Hennis Plászkert következik. Tisztelt elnök úr! Rendben, beszélgetünk itt a 2010-es műveletekről, a felelősségi köréinkről. Minél többet beszélünk, annál inkább szörnyűséges helyzetben érzem magamat. A múltban voltak ö, ö, olyan műveletek, amiben nem volt a tagállamoknak semmi problémájuk, hogy ebben részt vegyenek. Tehát itt az érzelmi ö, kártyákat kell figyelembe venni, és lejjebb kell menni ezekkel az érzelmi szintekkel. A valóságot kell szem előtt tartanunk arról beszélünk, hogy milyen erő, erejük van ezeknek az útmutatásoknak, de ne feledjük el, hogy ezek nem kötelező erejűek, hogy lehetnek olyan következményei ennek, ami például a felelősséget is bevonja, és szeretném, hogyha több információt kapnánk arról, hogy mit jelent az, hogy nem kötelező erejű valami. Ha, hogyha az útmutatókat tekintjük, akkor egyetértek abban, hogy igenis ezeknek meg kell születniük, létre kell jönniük. Ezeknek az útmutatásoknak az erejét ugyanakkor kétségbe vonom ne feledjük el, amit mondtunk már más alkalmakor, hogy azt is látni kell, hogy milyen eljárás került követésre, mert ez a vélemény, ez a jogi szolgálattól érkezett, ezt nem tehetjük csak úgy félre. Ha csak félretesszük, ez azt jelenti, hogy akkor nem érdekel bennünket. Szerintem meg kell nézni, hogy melyik jogi szolgálatnak van igaza. Mi nem lehetünk pragmatikusak ebben az ügyben miért van az, hogy a három intézmény jogi szolgálata leüljön együtt és találkozzon? Azért, mert ezt nem kaptuk. Nem kaptunk hivatalos jogi véleményt a jogalapról. Beszéltem több tagállammal is, és én ezt így értelmeztem. Nem ellenzik, hogy ezeket a figyelembe vegyék. Miért nem lehet erről beszélni? hogyha azt az eljárást követjük, ami eddig követésre került, akkor felvetődik, hogy a tagállamok miért fogadják el a szöveget, a mellékletben lévő szöveget. Egyezünk meg, és utána mi van? Ma ALDE frakciónként nem fogjuk elfogadni azt, amit elénk tettek az asztalra, hanem van egy vita, amit le kell folytatni, ez a plenáris mellett folyik, és igenis ez egy élénk vita mi nálunk. El kell ö, kerülni azt, hogy itten érzelmi húrokat pengessünk. Mert nagyon őszintén úgy gondolom, hogy a ö, tanácsnak nem lenne szabad ezeket az érzelmi szálakat pengetni, legalábbis nem ebben a bizottságban. Köszönöm, Roméva úr. Köszönöm szépen. Értem a, az okokat, és osztom az aggályokat is, amit az erkölcsi felvetéseket illeti. Ezekről beszélt ugye Kesmen kollega, de úgy gondolom, hogy ez valóban egy nehéz döntés. A frakción belül is hosszadalmasan megvitattuk, és valóban ez egy olyan döntés, egy olyan határozat, amely egy politikai, erkölcsi és jogi vitát tesz szükségessé. De szükséges, és mi ezt így látjuk, hogy némileg következetesen járjunk el egyéb hasonló vitákkal. És ebben az értelemben úgy gondolom, hogy először is alapvető fontosságú figyelembe venni a jogi szakvéleményt. Azt hiszem, ebben mindannyian egyetérthetünk. A politikai döntés erre a véleményre kell, hogy épüljön, és a mi érvelésünk mindenek előtt az, hogyha bizonyos témákban ez a jogi szakvélemény alapvető volt ahhoz, hogy meghatározzuk a követendő irányt és a parlament hatáskörét egy adott témakörben, akkor ezt a ezt a vonalat most megtörni, ez más hasonló vitákban is problémákat vethet majd fel. Éppen ezért ugye Koesman kollega, amikor utalt arra, hogy azt mondjuk, hogy ez nem teremt precedenst, hát valóban a probléma az, hogy még ha kijelentjük is, ez akkor is egy precedens lesz, hiszen megtettük. Tehát a precedens, mint olyan, adott lesz, és nehéz lesz ezt vitatni, még ha szeretnénk is esetleg kijelenteni, hogy ez nem precedens értékű. Nem értek egyet a bizottsággal sem, mert az eljárás politikai. Itt nem arról van szó, hogy egy jogi eljárás keretében elakadtunk volna, hanem ez a politikai döntéshozatalnak a részét képezi. Tehát számunkra ez az aspektus alapvető fontosságú, de ezen túlmenőleg, hogyha érdemben vizsgáljuk a kérdést, felmerül még valami, amit Janin említett, ez pedig a kötelező érvény a, ennek az előírásnak a kötelező érvénye. Valószínűleg, ha kötelező érvényű lenne, akkor ez vitát eh, nyitna, de nem erről van itt szó. Éppen ezért eh, a kérdés, amely felmerül, legalábbis a frakciónkon belül, az az, hogy valójában mi változik majd a gyakorlatban. Mi változik eh, a konkrét fellépések során az érintett területeken, hogyha jóvá hagyjuk ezt a jogszabályt hiszen itt alapvetően a tagállamok szándékán múlik az, hogy ők teljesíteni kívánják-e, már pedig a tagállami szándék ugye különböző nemzetközi aspektusoktól függ, amelyek szükségesé teszik, hogy a tagállam egy adott módon lépjen fel ezen a területen. Tehát számos kételjünk van azzal kapcsolatban, hogy ha most jóvá hagyjuk ezt a normát, akkor ez a jelenlegi kereten belül alkalmazott gyakorlatokon változtat-e? A harmadik aspektus pedig, amelyre szerettem volna kitérni, szerintem szintén fontos. Arról vitázunk, hogy milyen ugye a hatályban levő Frontex rendelet. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jól végezzük a, a dolgokat, hogy jól alakuljanak a folyamatok. Nem tudom, hogy ugye néha az Európai Parlamentet zsarolják némileg, hogyha azt mondják, hogyha most nem szavaznak, akkor az Európai Parlament feltartóztatja az egészet, akadályozza a folyamatot. Ha jól tudom, már 2006 óta folyik ebben a témában a vita, tehát elég hosszú ideje. És ez alatt az idő alatt nem volt lehetséges meghatározni a, a különböző szabályokat, amelyeket szeretnénk. Mindig versenyt futunk az idővel, és mindig a parlamentet érinti a felelősség, hogy megoldjuk ezt a kérdést, vagy sem. Úgy gondolom, hogy ezen érdemes lenne elgondolkodnunk, és tényleg megteremteni a megfelelő alapot ahhoz, hogy ne kelljen minden egyes alkalomban egy ilyen erkölcsileg bonyolult témában vitáznunk, ezt is felvetnünk. Meg kell találnunk a lehető legjobb eljárást, és éppen ezért én úgy gondolom, hogy a tartalom ugyan nem lelkesít, de azért felelősséggel kell eljárnunk, és ezért szeretnénk mi elvetni ezt a határozatot. Díaz de Mira úr, köszönöm elnök úr. Megpróbálok rövid lenni. Állást kell foglalnom, és ki kell fejtenem a nézeteimet, mert tudják, hogy a Frontex kérdések engem nagymértékben foglalkoztatnak. Egyfelől a frakciómmal együtt fogok szavazni, úgy, ahogyan a frakcióm szavaz, és teljesen egyértelműen a parlament jogi jelentése mellett voksolok. Hogy miért? Nos, azért, mert figyelmesen elolvastam a Schengeni határellenőrzési kódex 12 cikkét és az 5 pontját. Ezeket részletesen elolvastam. Malmström asszony érvelését is, és a parlament jogi szakvéleményét is elolvastam. Alapvető kérdések vannak itt, amelyekre szeretném felhívni a képviselők figyelmét. Mindenek előtt a konfliktusban levő hatáskörök itt a 12-es cikk 4-es pontjában szerepelnek, és az 5-ös pont, ez vonatkozik a tanácsra, hogy a komitológiai eljárás keretében a javaslatát előterjessze. Én azonban egyértelműen és véglegesen úgy döntöttem, hogy a frakciómmal együtt foglalok állást a parlament jogi véleménye mellett. A biztos asszony ugyanis ellentmondásba keveredik, amikor egyfelől azt állítja, hogy itt kizárólag technikai kérdésekről van szó, másfelől azonban azt jelenti ki, hogy ennek a kérdésnek politikai és gyakorlati jelentése van. Ez a kettő, hát őszintén szóval nem eshet egybe, ez, ez így nem felel meg a józanésznek. Egyfelől nagyon nagyra értékelem a tanács soros elnökségének álláspontját, és ezt a következőképpen foglalhatom össze. Egyfelől jó ez így, de azért nem kell belőle ekkora ügyet csinálni. Ahogyan Roméva kollégám is kifejtette, ebben a kérdésben egyetértek vele, itt nem egy érdemi kérdésről van szó, nem egy végleges és még csak nem is kötelező érvényű kérdésről van szó. Éppen ezért, elnök úr, anélkül, hogy tovább húznám a szót, tovább húznám az időt, szeretném megindokolni az álláspontomat, és azt mondanám Michael Cashmannek, hogy megértem teljes mértékben mindazt, amit felvetett, de ebben a tekintetben nem tudom támogatni, sajnálom Michael, de ebben nem értek egyet veled. Távárés úr, parancsoljon! Eh, obrigado, Sr. Presidente. Bem, ok, já todos percebemos que há um dilema. Valamennyien megértettük, hogy itt egy dilema előtt állunk. Ö, dilema van a <clears throat> frakciókon belül, személyi dilemák vannak, és valamennyien ugyanúgy éljük ezt meg. Több kollega is elmondta, egyes politikai frakciókban a vita egyáltalán nem volt könnyű, sőt kifejezetten nehézkes volt az én frakciómon belül is, de hogy világosak legyenek a dolgok, egy dolog valamiben nincsen dilemma, tehát valamennyien egyetértünk a tartalommal, valamennyien egyetértünk abban, hogy mindenképpen fontos, hogy a Frontex mandátumon belül a nyíltengeri mentést biztosítsuk, és ebben mindenki egyetért, mert egyébként visszalépés történne, egyszerűen a civilizáció lépne vissza, mert a nyíltengeri mentés az egy kulturális hagy, jogi hagyomány, az egyik legrégebbi hagyomány a világon, tehát e kérdésben nincsen semmiféle dilemma, tehát egyetértünk, hogy a lehetőleg gyorsabban kell lépni, annak érdekében, hogy a Frontex mandátumát módosítsuk úgy, hogy ez most egy mellékletben, ahogy az ALDE javasli, javasolja, vagy egy irányelvben együttes döntéssel, ez tekintetben nincs véleménykülönbség. Kétségtelenül egyet fogunk érteni. Azért, hogy ne értsünk egyet, ugyanakkor szavazni fogunk, lesznek, akik másképpen fognak szavazni, adott esetben még a frakcióból is kiszavaznak, de két dologban egyet kell értenünk. A lehető leggyorsabban kell lépni a parlamentnek, úgyhogy ez a mandátum módosításra kerüljön. És azt is mondanám személyes véleményem szerint, hogy én úgy fogok javasol, szavazni, ahogy Kasman úr javasolja, és ezzel együtt elmondom, hogy nagyra értékelem a tartalmat, de értem azt is, hogy milyen kiváltságai vannak a parlamentnek, és értem, hogy egyes kollégák esetleg ellene fognak szavazni Kasman úr javaslatának azért, hogy megvédjék a parlament jogait. Azonban ezt követően tovább tudunk lépni, és úgy gondolom, hogy senki sem mondta azt, hogy nem értene egyet, hogy itt olyan veszélyes kérdésekről, vagy redundáns kérdésekről lenne szó. Erről ez nem vetődött fel. Úgy gondoljuk, hogy ami itt fel javaslatra került, ez nem eléggé kötelező erejű. Tehát nagyon gyorsan szeretnénk lépni, és kötelezettséget vállalni a bizottság és a tanács felé, és tovább is hajlandóak vagyunk elmenni. Ha érzelmi zsarolást alkalmaznak, akkor a parlament is ezt tudja csinálni más intézményekkel és a tagállamok irányába. De ha nem lépünk gyorsan, hogy a Frontex mandátum módosításra kerüljön, vagy egy melléklettel kiegészítsük, akkor a nyár folyamán, ha valaki ránk mutogat, hogy önök nem akarták megcsinálni azt, amit mi javaslunk, akkor mi magunk is elkezdhetünk mutogatni másokra, hogy igen, csak azt nem akartuk, úgy módos, nem akartuk módosítani a Frontex mandátumot. Tehát önöknek is lépniük kell, oly módon, hogy mielőbb ez alkalmazásra kerüljön. És annak érdekében, hogy végül véget vessünk ennek a visszafelé lépkedésnek ami a kontinenseket jellemzi. Buszutil úr, már nagyon-nagyon elkéstünk, kérem, nagyon röviden, mert szavaznunk is kell. Nagyon röviden, elnök úr. Arra kértek bennünket, hogy hogy hagyjunk jóvá egy, egy javaslatot, amelyet az Európai Bizottság nyújtott be, és közben a mi jogi szolgálatunk figyelmeztetett bennünket arra, hogy az Európai Bizottság túllépett a hatáskörén, amikor ezt benyújtotta. Tehát, hogyha mi most igent mondunk erre a javaslatra, akkor ezzel jóváhagyjuk azt, hogy a bizottság túllépett a hatáskörén, és ez nem jó jelzés. A legjobb, legtöbb dolog, ami elhangzott, azzal egyetértek, úgyhogy nem fogom megismételni még egyszer, csak azt hadd mondjam el, hogy nagyon sajnálom, hogy az a javaslat született, vagy az a, az a az a megfogalmazás hangzott itt el, hogy azzal, hogy nem értünk egyet ezzel a javaslattal, ezzel az egyes tagállamok egy ember életeket kockáztatnak. Szerintem ez Spanyolország, Olaszország, Görögország és Málta számára ez a javaslat, vagy ez a feltételezés elfogadhatatlan, hiszen mi e, rengeteg életet mentünk, mentettünk meg az elmúlt évek során. Tehát az az erkölcsi kártya, amelyet itt kiátszik az Európai Bizottság, mely szerint, hogyha nem fogadjuk el a javaslatát, akkor ezzel kockáztatunk emberéleteket, ez elfogadhatatlan, főleg a déli államok nevében utasítom ezt vissza. Elnök, bizottság szeretne reagálni, kérem két percben tegye ezt meg. Köszönöm szépen, elnök úr, két dolog. Nagyon röviden és világosan, ami az általános elveket illeti, ami a visszanemfordítást illeti, teljesen jogilag kötelező érvényű eszközről lenne itt szó, és teljesen végrehajtható az Európai Bíróság részéről. Ami pedig az Európai bizottság jogi szolgálatát illeti, főtitka, fő igazgatói szinten hajlandó, a, hajlandó bármikor találkozni az Európai Parlament jogi szolgálatával és tisztázni a problémákat. Köszönöm, Kesmen úr, mondja az elnök. Röviden, nagyon röviden. Gandhi. Egy másodpercre megadom a szót Crocetta úrnak. Solamente per dire all'onorevole Mindössze annyit szeretnék mondani Buszit írnak, hogy egyszerűen sért bennünket, amit mondott, mert Görögország, Olaszország, Málta, azok, amik nem segítenek megfelelően, mert a Líbiával való egyezmény alapján megsértik az emberi jogokat. Thank you, Chairman. Cashman úr, köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy a kérdés hogyan merült föl, de a koordinátorok türelmét is kérem. Nem tudom, hogy a kérdés hogyan merült föl a szavazó listán, mert én ezt nem láttam. Én azt kérem, hogy a szakbizottság szavazza meg, tehát szavazzon igennel. Nem kívánom elutasítani ezt a javaslatot. Hogyha a kollégák nem akarják elutasítani, akkor szavazzanak mellette, hogyha elkívánják utasítani, akkor szavazzanak ellene nincs nem, nem kívántuk megsérteni a déli tagállamokat. Egy konkrét példáról beszéltem két tagállamról, amelyek 24 órán keresztül képtelenek voltak feltartóztatni személyeket, és nem szeretném megismételni ezeket a dolgokat, akár elfogadjuk ezt a javaslatot, akár nem minden vélemény, őszinte vélemény, ami elhangzott itt a vitában, és, és tiszteletben tartom ezeket a véleményeket. Szerintem szavazzunk. So, let's, let's, let's... Jó, akkor szavazunk a javaslatról, a jelentéstevő javaslatáról. Kérem, ki az, aki támogatja a jelentéstevő javaslatát? Kérem, készfeltartásra jelezzék. Now those who oppose the proposal... Ellene? Ki ellenzi a jelentéstevő javaslatát? Merci. Now, that's 25, so the proposal of the rapporteur is rejected. Akkor ezzel elutasítottuk a jelentéstevő javaslatát. Akkor második szavazásra kerül sor a állásfoglalás tervezettel kapcsolatban, amelyet a plenárisnak nyújtunk be mellette. Ki támogatja tehát, hogy az állásfoglalás tervezetet elutasítsuk? Okay. 24. And now those opposed Ellenpélda, tehát ki ellenzi? Yes. So the decision has been made. Jó, akkor a döntés megszületett. Plenárisra elküldjük a javaslatot. Utolsó, megközeli, utolsó hozzászólás Kösmen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel a jelentéstevő javaslata ellen szavaztak. E, azt hiszem, hogy az a megfelelő e, lépés, hogyha én lemondok a jelentéstevőségről, és e, átadom ezt a feladatot. Az elnök úrra bízom ennek eldöntését. The chairman will provide the committee. Rendben, erről döntést fog hozni a szakbizottság. Kollégás! Tisztelt kollégák! Por favor! Tenemos aún... Tisztelt kollégák! Itt van még előttünk egy nagyon fontos napirendi pont, 15-ös rendi pont, amelyet együtt vitatunk meg a 14-es ponttal. Megvitatjuk a büntetőgyekben folytatott igazságügyi együttműködés jövőjét, valamint a Eurojust jövőjét. A jelenlegi kontextusban, tehát a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. E célból meghallgatjuk itt a szakbizottságban két vendégünk előadását. Ezt követően pedig megnyitjuk a vitát. Mindenek előtt szeretném köszönteni a soros elnökség képviseletében az igazságügyi államtitkárt, Juan Carlos Campo urat. Ő fogja ismertetni a spanyol elnökség álláspontját erről az óriási lendületről, amelyet a büntetőgyekben folytatott igazságügyi együttműködés tapasztalt a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően és ismertetni fogja a kilátásokat. Puesta en marcha de lo previsto. És ismertetni fogja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 86-os cikkének a jelentőségét, amely egy európai ügynö, államügyészség, egy európai ügyészség létrehozására vonatkozik az Európai Unió pénzügyi érdekei, valamint a jobb egyeztetés, a büntetőgyekben folytatott jobb egyeztetés érdekében, főleg ami a határon átnyúló súlyos bűnözést illeti. És a bizottság részéről ugye köszöntjük a Eurojust új elnökét, Aled Williams urat is. Tudják, hogy a Eurojust az a szerv, ami az Európai Unióban előkívánja mozdítani az együttműködést a különböző ügynökségek, ügyészségek, valamint a rendészeti szervek közti együttműködést a szervezett határon átnyúló bűnözés üldözése érdekében. Először is meghallgatjuk az igazságügyi államtitkárt, azt követően pedig megadom majd a szót a Eurojust új elnökének. És azután megnyitjuk a vitát. Tisztelt államtitkár úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Engedjék meg, hogy először is kifejezzem megelégedésemet, amiért meghívtak itt a szakbizottságba, és ismertethetem a soros elnökség álláspontját. Ami a büntetőjogban folytatott együttműködés jövőjét és a Eurojust jövőjét illeti a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően. Megelégedésről beszéltem, hogy itt lehetek a LIBE szakbizottság előtt az Európai Parlamentben, és nem hiszem, hogy túlzok, ha azt mondom, hogy az megújult Európai Uniót, unió szellemiségét testesíti ez meg. Nagy jelentőségét tulajdonítunk a parlamenttel való együttműködésnek, és következésképpen köszönjük a szakbizottság elnökének, López Aguilar úrnak a meghívását, hogy egy eszmecserét folytassunk itt egy olyan témakörben, amelyet mindenképpen javítanunk kell, és együtt kell felépítenünk. Juan, köszönöm szépen! A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, 2009. december 1 -e óta az Európai építkezés és újabb lendületet vett. Önök is tudják, hogy ennek nagyon fontos következményei vannak, főleg ami a régi hármas pillért illeti, ugyanis ez eltűnik, és a polgári, valamint büntetőgyekben folytatott együttműködés közti különbségtétel megszűnik. Az intézményi keret is megerősödött, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó hír, és a parlament hatásköre is bővült a nemzeti parlamentekről ugyanez mondható el, hiszen a szubszidiaritás ellenőrzésében nagy szerepet kapnak. Ami pedig a funkcionális területet illeti, új eszközökkel rendelkezünk, ezáltal az Unió jobban fel tud lépni az igazság, a szabadság és a jog érvényesülésének területén, így is jobban fel tudunk lépni a szervezetbűnözés ellen. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy milyen újdonságokat jelent a Lisszaboni szerződés hatályba lépése ami a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének területét illeti, valamint a büntetőgyökben folytatott igazságügyi együttműködést. Ezt követően pedig áttérnék ennek egy alapvető aspektusára, a Eurojustra, és különös tekintettel arra, hogy ezen ügynökség milyen kilátásokkal rendelkezik a jövőben. Tudják, hogy a négyes cikk kettes bekezdése értelmében a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének területe egy közös terület a tagállamok és az EU között. Ennek a szabályozása a szerződés ötödik fejezetében szerepel, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépése, ha megengedik, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének területén egy fontos közösségi esítést eredményezett mert eh, itt most eh, hatályba lépett eh, a rendes jogalkotási eljárás. Az Európai Tanács a szerződés 65-ös cikke érdekében meghatározza a stratégiai iránymutatásokat, amelyeket ezen a területen alkalmazunk. A Stockholmi program pedig jelenleg az a terület, amely által konkrétan alkalmazhatjuk itt az eljárásokat, és a 69-es cikk értelmében a nemzeti parlamentek is komoly szerephez jutnak a szubszidiaritás értelmében. Az Európai Bíróság pedig teljes mértékben ellenőrizheti a joganyagot a 276-os cikk értelmében. A bizottság továbbra is kezdeményező joggal él, és a tagállamok a jogalkotási együttműködés területén, az igazságügyi együttműködés területén. A 76-os cikk B bekezdése fekteti le a kezdeményező jog feltételeit. El szeretnénk kerülni a konfliktusokat a ismétlődő jogalkotási eljárások között. Éppen ezért együttműködést hangsúlyozunk a tagállamok, illetve a bizottság között. Ugyanígy ki kell említenünk az új jogalapok megteremtését is, amelyek által jobban fel tudjuk építeni a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének területét. Röviden majd utalnék e, ennek a területnek a részleteire is. Ami pedig az igazságügyi együttműködést illeti a büntetőjog területén, a szerződés 82-es cikke túllép az EU szerződés 31-es cikkének hatáján, ugyanis az igazságügyi együttműködés területén célok közé tartozik a bírók, illetve az igazságügyi alkalmazottak képzése, valamint kilátásba helyezi azt is, hogy irányelvek szülessenek a bizonyítékok, az eljárásjogok, az áldozatok jogainak területén is egyéb jogi területeken, de mindig úgy, hogy az együttdöntés eljárás érvényesül a parlamenttel. Említettem, hogy az újdonságok közé tartozik az, hogy új konkrét jogalapokkal rendelkezünk, amelyek a büntetőjogi együttműködés területén eh, nagyon eh, jelentős eh, újdonságokat jelentenek. Így például irányelvek által minimális normákat, szabványokat is jóvá lehet hagyni, amikor a büntető jogi szankciókról van szó. Ez korábban a terrorizmus területén lehetséges volt, valamint a szervezett bűnözés területén, és a kábítószerkereskedelem területén is, de most egy komoly előrelépést jelent, mert ezen minimális normákat meghatározhatjuk, meghatározhatjuk az emberkereskedelem, illetve a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása területén, a fegyverkereskedelem, a pénzmosás, a hamisítás, az internetes bűncselekmények területén és egyéb területeken is, amelyeket a tanács meghatároz. Ezen utolsó esetben, úgyhogy a parlament is ezt jóvá kell, hogy hagyja, és egyöntetően döntünk a különböző területektől függően a minősített többség vagy az egyöntetőség érvényesül, és ezáltal a különböző jogszabályokat közelíthetjük egymáshoz. Fontos azonban, hogy mindig a 83-as cikk kettes bekezdése kell, hogy érvényesüljön. És meg kell említsem azt is, hogy amellett, hogy a bűnözéssel szembeni jobb reakcióra törekszünk, ugyanígy harmonizálni szeretnénk a az alkalmazandó jogok minimális szintjét is a büntetőjogi eljárásokban. Tisztelt képviselők! Emlékeznünk kell arra, hogy itt egyfajta feszültség húzódik meg a nélkülözhetetlen és a, és a szükséges dolgok között, és úgy gondolom, hogy most a fordításhoz és a tolmácsoláshoz való joggal kapcsolatos irányelv esetében is nem szabad, hogy tovább késlekedjünk. Az eljárás jogok területe ugyanis szükségesé teszi azt, hogy túllépjünk a vitákon, mert az eljárási jogokat kell érvényesítenünk. Úgy gondolom, hogy el kell kerülnünk azt, hogy figyelmen kívül hagyjuk a célt. A célunk az kell, hogy legyen, hogy határozottan előrelépjünk ezen a területen, és az állampolgárok jog, jog, jog érvényesítését biztosítsuk. Tisztelt képviselők! Ha egyetértünk az alapvető kérdésekben, akkor gyorsan kell, hogy előrelépjünk, és természetesen úgy, hogy minőségi döntéseket hozunk. Emlékeztetnék még arra is, és csak röviden térnék ki erre, mert az igazságügyminiszter januárban ezt már kifejtette itt önök előtt, hogy amellett, hogy az eljárás jogi biztosítékokról beszélünk, a büntető eljárások területén az áldozatokat is szem előtt kell tartanunk. A büntetőjogi együttműködés eddig a bűnelkövetőre helyezte a hangsúlyt, a kiadatásra, illetve a különböző tagállamokban való büntetés letöltésére, de gyakorlatilag sohasem foglalkozott az áldozatok, a sértettek jogállásával. Hosszú ideig ugyanis ők, ha mondhatom így, pusztán egyfajta bizonyítékként szolgáltak az eljárások során. És éppen ezért a bel- és igazságügyi együttműködés ezen területén kezdeményeztük az Európai Védelmi Okiratot, amely előtérbe helyezi az áldozatokat. Büntetőjogi együttműködésre törekszünk tehát, de úgy, hogy az áldozatok állnak a középpontban, és az ő helyzetüket vesszük figyelembe. Ezáltal kedvezünk tehát azon áldozatoknak, akik a nemekkel nemmel kapcsolatos erőszak áldozatává válnak, és ez nagyon jelentős horderejű döntés lesz és engedjék még, hogy a Eurojustra, valamint a jövőbeli kilátásaira is kitérjek. A Lisszaboni szerződés értelmében jóváhagyhatunk olyan intézkedéseket, amelyek által meghatározhatjuk a Eurojust hatáskörét. A szerződés 85-ös cikke értelmében. Aled Williams minden bizonyal a Eurojust nagyon fontos aspektusaira is kitér, de én is szeretnék ezekről említést tenni a 2002 per 186-os határozat, amelynek értelmében ugye létrejött a Eurojust, azért, hogy a bűnözés súlyos formái ellen felvegyük a küzdelmet, egy új lendületet velt a 2009 per 426-os határozat által, ezáltal ugyanis megerősítjük a Eurojustot és megerősítjük a korábbi határozatot. A tagállamoknak a nemzeti jogba ezt 2011. júniusa előtt kell beépíteniük, és ezzel a határozattal arra törekszünk, hogy a Eurojust operativitását javítsuk, és a Eurojust nemzeti tisztviselőinek jogállását közelítsük egymáshoz, és jobb feltételeket biztosítsunk a hatáskör gyakorlásához. A 2009-es határozat fő újdonságai a következők. Egyfelől definiáljuk a nemzeti tisztviselők minimális hatáskörét, és egy állandó egyeztetést, koordinációt a nemzeti kirendeltségek, a nemzeti központok között is. Jobb információt információcserét, információ megosztást a Eurojust és a tagállamok között, a Eurojust testületének hatáskörét is jogi konfliktus esetén és szabályozzuk a harmadik országokban kihelyezett Eurojust tisztviselők hatáskörét is. A nemzeti hatásköröktől, a nemzeti hat hatóságoktól kérhetjük konkrét intézkedések meghozatalát, eddig azonban pusztán ennek csak a lehetősége volt adott. A Eurojust, mint testület lép fel, nem kötelező erejű véleményeket adhat ki esetleges jogi konfliktusok esetén, a nyomozati eljárásokkal kapcsolatban. Másfelől pedig nem kötelező erejű véleményt is elkészíthet, amikor sor kerül a segítségnyújtás megtagadására, mindig olyan esetekben, amikor kölcsönös megállapodás által a tagállamok nem tudták tisztázni az adott kérdést. Ez a jelenlegi kontextus, de fel kell, hogy tegyük azt a kérdést is a jövőre való tekintettel, hogy milyen további lehetőségekkel bír a Eurojust a 85-ös és 86-os cikkek értelmében. A 85-ös cikk hangsúlyozza, hogy a Eurojust működése, funkciója az, hogy erősítse a nemzeti hatóságok közti együttműködést a súlyos bűncselekmények üldözése területén, amikor két vagy több tagállam érintett, és itt közös kritériumok alapján kell a nyomozásokat lefolytatni. A 85-ös cikk rámutat arra is, hogy a Eurojust hatásköre tartalmazhatja a büntetőjogi eljárások kezdeményezését, a, nemzetközi, a nemzeti hatóságok támogatását, amikor olyan jogsértésekről van szó, amelyek az unió pénzügyi érdekeit veszélyeztetik. Az említett eljárásokat koordinálni kell, és ugyanebben a cikkben az igazságügyi együttműködésre is kitérünk a jogi konfliktusok rendezése által, és úgy, hogy az Európai Igazságügyi Hálózattal szoros együttműködést ösztönzünk. A 86-os cikk további részleteket tartalmaz, ugyanis lefekteti az alapjait egy európai ügyészség létrehozásának a Eurojust mellett. Ennek a célja az, hogy kezdetben legalábbis kivizsgálja azon jogsértéseket, amelyek az unió pénzügyi érdekeit veszélyeztetik. Emlékeztetnék arra, hogy az az időszak, amelyet követően a 86-os cikk létrejött, ugye nem nulláról indult, mert a bizottság már korábban is egy zöld könyvet kezdeményezett, a közösségi pénzügyi érdekekről, ezek védelméről és egy európai ügyészség létrehozatáról. Megnézhetjük, hogy mit tartalmaz a 86-os cikk. Azt hiszem, hogy ennek a legfontosabb elemei a következők létre kell hozni egy európai ügyös ügyészséget, és ez a döntés a tanács kezében van. Egy hangú döntéshozatallal, úgyhogy a parlamentet is meghallgatjuk, és egy speciális jogalkotási eljárás érvényesül. Az Európai Ügyészség jogállását is lefekteti ez a cikk, a funkcióit, a különböző eljárási szabályokat a működése szempontjából, azt, hogy mi alapján minősíthető elfogadhatónak egy bizonyíték, és hogy milyen folyamatokat követ működése során. Az Európai Ügyészség az Európollal együttműködik, és illetékes azon bűnelkövetők felderítésében, akik az unió pénzügyi érdekeit veszélyezteti, büntető jogeljárásokat kezdeményezhet és kezdeményezheti ellenük a büntető eljárás lefolytatását az illetékes tagállami szervek, hatóságok előtt. Ugyanígy pontosítja a cikk, hogy az ügyészség hatáskörét a tanács bővítheti, bővítheti annak érdekében, hogy a súlyos, bűnözés, súlyos bűnözéssel, a határon átnyúló bűnözéssel szemben jobban felvegyük a küzdelmet. Úgy, hogy a parlamentet először, parlamentnek ezt először jóvá kell hagyni, és a bizottsággal is konzultálunk. Emlékeztetnék még arra, hogy a Stockholmi program, illetve a jelenlegi elnökségi trió program szintén kitér az Európai Ügyészség létrehozására, és kapcsolódik ugye a szerződés 86-os cikkéhez végé, végezetül a 86 pont, a Stokholmi program harmadik pontjának első alpontja kitér arra, hogy a Eurojustot az elkövetkezendő évek során meg kell erősíteni, ugyanis kilátásba helyezzük azt, hogy a Eurojust nemzeti tisztviselőinek hatáskörét bővítjük, illetve alternatívaként létrehozható egy európai ügyészség. A trio a spanyol-belga-magyar elnökségi trio dokumentuma szintén rámutat arra, hogy a három elnökség egy elgondolkodási időszakot kezd. Ez ugyanis egyértelmű érdeket követ. Az Európai Unió tagállamai elkötelezettek abban, hogy tovább építik az Európai Uniót a szabadságjog és a biztonság érvényesülésének térségeként, és Spanyolország kitart amellett, hogy fontos egy ilyen időszak, mert tanulmányozni kell az Európai Ügyészség létrehozásának feltételeit és körülményeit. Mi úgy döntünk, úgy döntöttünk, hogy el kell kezdeni ezt a vitát, mert le kell fektetni ennek az alapjait. Már 2009. júniusában Madridban sor került egy szakértői találkozóra, ahol az Európai Ügyészség kilátásait vizsgáltuk, és márciusban a spanyol állandó képviseleten sor került egy olyan rendezvényre, ahol a spanyol ügyészség és külügyminisztérium, valamint az igazságügyminisztérium ismertette az eddig elvégzett munkák következtetéseit, az utóbbi két év gyümölcsét ezen a területen. Első alkalommal lehetővé vált a tagállamok számára az, hogy kifejtsék a véleményüket ebben a konkrét kérdésben, és ezt a gyakorlatot folytatni fogjuk áprilisban is, ugyanis a spanyol elnökség szükségesnek tartja, hogy a bel- és igazságügyi tanács ülésén foglalkozunk ezzel a témával, és begyűjtsük az igazságügyi miniszterek előzetes véleményét. Tekintettel az elmondottakra, ami a Eurojust jövőjét és az, államügy, az Európai Ügyészséget illeti, ezekre szükség van. Szükség van elgondolkoznunk a lehetőségeken, elemeznünk ezeket, hiszen nagyon fontos döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy végleges formába öltsük ezt a szervet. Ez pedig döntő fontosságú lesz, és éppen ezért ezt a folyamatot minél hamarabb el kell kezdeni. Erre szeretném én is ösztönözni önöket az elnökség nevében. Ez az elgondolkodási folyamat különös figyelmet kell, hogy szenteljen olyan kérdéseknek is, mint az ügyészség intézményi kerete, hogy ez egy testület legyen, vagy egy egyszemélyes szerv, hogyan kapcsolódik a Eurojusthoz, illetve az Olafhoz és egyéb szervekhez. Ugyanígy vitát kell kezdeményezni arról is, hogy mi legyen a konkrét feladata, a hatásköre. Szeretnénk-e, hogy a pénzügyi érdekek elleni jogsértésekre korlátozódjon, vagy adott esetben ezt ki lehet bővíteni fokozatosan. És éppen ezért fel kell ruházni nagyobb, szélesebb hatáskörökkel. Végezetül, elnök úr, Három kritériumot említenék még, amelyek szerintem nyomon kell, hogy kövessenek bennünket. Az egyszerűsítés, a hatékonyság és az óvatosság. Hiszen bármilyen eredmény is születik a folyamat végén, mindenképpen el kell kerülni a struktúrák, illetve a funkciók megkettőződését, hiszen itt közpénzekről van szó, főleg amikor ugye a költségvetéseket is rendbe kell szedni. Itt nyilvános közszerveket hozunk létre, amelyeknek a feladata pontosan az, hogy védje a pénzügyi érdekeket az Unióban. És azt is megjegyeztem, hogy ezen folyamat során körültekintőnek kell lennünk, hiszen végeredményben a célunk az állampolgárok érdekeinek védelme az ő szolgálatuk, ahogyan azt a stokholmi program is megfogalmazza. Egy nyitott, biztonságos Európát szeretnénk, amely védelemmel részesíti a polgárokat. És ez a cél nem mond ellent annak, hogy szeretnénk egy jobb igazságügyi térséget kiépíteni, amelyben az ügyészségnek majd minden bizonyal rendkívül fontos szerepe lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönöm, hogy a Libe szakbizottságban felvetett ilyen fontos kérdéseket, a szabadság, a jog és a biztonság érvényesüléség területével kapcsolatban, illetve az Európai Ügyészség megteremtésével kapcsolatban. Mindezen kérdések egyértelműen kapcsolódnak azon tapasztalathoz, amelyet eddig a Eurojust már megszerzett, és a Eurojust, amelynek mellesleg új igazgatója van, akit köszöntünk, és akinek gratulálunk a közelmúltbeli kinevezéséhez. Meg is adjuk eh, akkor a szót Aled Williams úrnak aki folyékonyan beszél ugye spanyolul, de persze angolul is felszólalhat. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném az én spanyolomat rá önökre kényszeríteni, úgyhogy maradok inkább az angolnál. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a meghívásnak és a lehetőségeért, hogy szólhatok önökhöz. Campo Moreno úr már nagyon részletesen elmondta azokat a dolgokat, amiket de én is gondoltam, és amiket én is terveztem elmondani. De ehelyett most akkor azt csináljuk, hogy csak három nagy témakörrel fogok foglalkozni, amik szerintem fontosak a Lisszaboni szerződés hatályba lépése kapcsán. Röviden szeretnék rámutatni arra, hogy hogyan is ki az Eurojustnak a jelenlegi kép. egy kicsit szólnék az új Eurojust döntések végrehajtásáról, amik megemlítésre kerültek, és amik az európai ügyész szerepét is érint. Azonban szeretnék tenni két előzetes észrevételt először is el kell ismerni az európai, az Eurojustnak a fontosságát a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követő időszakban is. Nyilvánvaló, hogy az együtt döntés kapcsán önök nagyon fontosak lesznek abból a szempontból, hogy az Eurojustnak biztosítsák azokat a gyakorlati eszközöket, amelyek szükségesek a gyakorlati fellépésükhöz a határon átnyúló egész, együttműködés területén ez fontos, hogy megfelelő együttműködést tudjunk megvalósítani, úgy, ahogy ez egyébként szerepel, és ehhez kellenek a megfelelő döntések. A második aspektus az egyértelműen az értékelési szerep, ami az Európai Parlament jogkörévé válik az új szerződés értelmében, ez vonatkozik az Eurojustra és más egyéb testületekre is, amelyek büntetőjogi területen, bűnüldözés területén működnek. És ez eh, egy nagyon fontos szerep. Úgy gondolom, hogy ez az értékelő eh, vállalkozás, értékelő munka, ami már megkezdődött, az adminisztratív igazgatóra nézek. A LIBE bizottság már korábban is kapcsolatban állt az igazgatósággal, és az Eurojust költségvetésével kapcsolatos felmentvényt is a parlament adta meg. Ilyenkor figyelembe veszik az Eurojust ter- teljesítményét, méghozzá tá- széles értelemben véve. Ez nagyon fontos, és ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy a Libe Bizottság képviselői is részt vesznek egy olyan ö, tanácskozáson, amire majd idén áprilisban, április 20-án kerül sor, és aminek a célja, hogy megvitassák az Eurojust döntéseknek a végrehajtását, különösen a külkapcsolatok vonatkozásában, amikor más partnerekkel történik az együttműködés ezen a területen, E, ideértve az Európai Igazságügyi Hálózatot is. Most a hosszú bevezető után a másik előzetes megjegyzésem az lenne, hogy nagyon sokat foglalkozunk az új e, olyan kialakult képpel. E, nyilvánvaló, hogy ez nem évekbe telett. Én csak két hete töltöm be jelenlegi funkciómat, és ez az egyetlen vicc, amit mondok, hogy bizonyos az biztos, hogy hallanak majd olyan dolgokat, amelyek újak, vannak olyan dolgok, amelyek igazak, de azt tudom garantálni, hogy olyat nem fognak hallani, ami új is, meg igaz is. Általánosságban, ami az Erojusztot érinti, egy teljesen új kép van kialakulóban, és a, mi az eseti munkát jelenti, rövidesen fognak kapni egy éves jelentést 2009-re vonatkozóan. Ebben a jelentésben fogják látni, hogy egy folyamatos növekedés volt tapasztalható az ügye, e, ügyek számát tekintve, amiben a tagállamok együttesen vagy együttműködésben koordináltan léptek fel. 2009-ben 1400 határon átnyúló együttműködési segítségnyújtási ügyünk volt. Ez 15%-os növekményt jelent a 2008-as adatokhoz képest. Úgy gondolom, hogyha egy hosszabb távra tekintünk, akkor az Eurojustot 2002-ben hoztuk létre, és láttuk, hogy 2002-től 2009 végéig hétszeresére növekedett azon ügyek száma, amelyek hozzánk kerültek. Ezen ügyek között ez körülbelül 1400 ügy volt, amivel a múlt évben foglalkoztunk, körülbelül 130 koordináló ülésünk is volt, amelyek tulajdonképpen a habatortán, abban a munkában, amit mi végzünk és koordinációs ülésként a nyomozók, ügyészek vesznek részt a tagállamokból, és ők azért jönnek az Eurojusthoz, hogy egy konkrét problémát megoldjanak, vagy egy kampányt, egy fellépést megtervezzenek, egy konkrét területen, mondjuk egy szervezett bűnözési csoporttal kapcsolatban amikor például a, ö, egy időben tartóztatnak le különböző bűnözőket különböző tagállamokban a, az európai elfogató parancs alapján egy időben történnek a bankszámla befagyasztások, vagy például a házkutatások annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen az eredmény. Tehát ezeket kell említenem. Bevezettük bevezetünk egy új ö, besorolást is a, fellép, a munkára területén. Tisztában vagyunk a prioritásokkal, amit a tanács fogalmazott meg, és az is nagyon fontos számunkra, hogy beazonosítsuk, hogy milyen akadályi vannak a, az igazságügyi együttműködésnek. De hogyha prioritások, a tanács prioritásait vesszük, akkor ezek azok a bűnözési területek, amik leginkább érintettek, és ezekkel kell elsősorban foglalkoznunk, amikor a besorolásunkat is elkészítjük az ügyekre vonatkozóan. Ami az akadályokat illeti, itt is az volt a feladatunk, hogy megvizsgáljuk a változásokat, amit hoz a ez, eredményez ez jogalkotási szinten. Azok az elemek, amelyeket találtunk, illetve beazonosítottunk, e, ezek nem meglepőek valószínűleg. Két olyan nehézségi csoport van, ami nehezíti ezt a munkát. Az első csoportba tartoznak a nagyon gyakorlati, az, hogy nincs kellő forrás, és a másik az, hogy a bűnözők pedig előnyt szereznek abból, hogy szabadon mozoghatnak, ugyanúgy, mint a más törvénytisztelő polgárok. Néhány példát tudnék mondani arra, hogy ez a gyakorlati mozgásszabadság hogyan működik, és hogyan kapcsolódik ez a forráshiányhoz. Tételezzük fel, hogy van egy olyan helyzet, ami, amikor egy büntető, egy bűnöző társaság összeáll, és kinéznek olyan személyeket, akiknek vannak befektetéseik vagy ö, megtakarításaik, és azt kérik, hogy ezt fektessék be olyan részvényekbe vagy kötvényekbe, amik tulajdonképpen értéktelenek. Ezeknek a bűnözőknek az a ö, megoldásuk, hogy egy országba ö, letelepednek, és egy másik tagállamban szerzik az áldozatokat. Itt gondolok például egy esetre, ami az egy angol bűnöző követ, ö, ö, végezték ezt a tevékenységet, tehát létrehoztak egy ilyen csoportosulást, és nem senkit senkivel sem próbáltak megkeresni Spanyolországban, hanem az Egyesült Királyságban. Amikor a vizsgálat során kiderült konkrétan ez az ügy, akkor abból adottak a nehézségek, hogy egy tagállamban vannak a bűnözők, az áldozatok viszont egy másik tagállamban és a korlátozott források következtében, ami egyébként minden bűnöldöző szervnél így van, ezért az Eurojustnak kellett feloldania a nagyon is gyakorlati nehézségeket, amik adódtak, és ami szükséges volt ahhoz, hogy megfelelő nyomozás, illetve együttműködés történhessen. A másik típusú nehézségeknél nem akarok részletekbe menni, ezek mind megtalálhatóak az éves jelentésünkben, amiből hamarosan kapnak majd egy, jelenté, egy, egy példányt. Ezek közül vannak dolgok, amik nagyon technikai jellegűek, például a pénzmosás, ahol kell ismerni bizonyos háttérdolgokat, és az eljárásokat is, amik a pénzmosáshoz kapcsolódnak, és más országokban viszont bizonyos cselekmények más minősítést kapnak. De ezt most félreteszem egy kicsit, mindössze annyit mondok, hogy az Eurojustnak az a szerepe, hogy az ilyen típusú problémák, amelyek nap mint nap felvetődnek a határon átnyúló együttműködésben, ezek megfelelően hatékonyan kerüljenek kezelésre. Ha rátérek a második pontra, ami a végrehajtásával kapcsolatos az Eurojust döntéseknek, és amiben a Libe Bizottság majd egy ülésre meghívjuk a Libe Bizottságot április 20-án, az egész új Eurojust döntés azt jelenti, hogy az Eurojust sokkal operatívabbá vált és hatékonyabbá a határon átnyúló bűnüldözésben. Ebben az új helyzetben Láthatják önök is, hogy létrehoztunk egy koordinációs központot, amelyik rendelkezésre áll a bűnüldözőknek és az ügyészeknek valamennyi tagállamban, és bármikor elérhetik az Eurojustot, és biztosíthat így biztosítható az, hogy a mi szolgáltatásunk 24 órában a nap mind a, mind, a hét minden napján rendelkezésre álljon. Ehhez kell egy nemzeti koordinációs rendszer is, amit minden egyes tagállamban kellett létrehozni, hogy a nem tagállami erőforrások is megfelelően koordinálásra kerüljenek, és meglegyenek a megfelelő kontaktpontok az Eurojust és a tagállam között. A legjelentősebb talán az, amit már Campo Moreno úr említett, azok a jogkörök, amit az Eurojust kapott, illetve mivel rendelkezik. A nagyon rövid idő alatt nem akarom ezeket most áttekinteni ismételten, de meg kell említeni azt, ami szerintem a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével nagyon fontossá válik, és ez szerepel az új Eurojust helyzetében, hogy a tagállamoknak van egy olyan kötelezettségük, hogy információt cseréljenek az Eurojusttal. Tehát lesz olyan helyzet, amikor egy határon átnyúló eset két tagállamot érint, és az egyik tagállam két másik tagállamhoz fordul igazságügyi együttműködéshez, akkor értesítést kell erről küldeni az Eurojustnak. Lesz olyan eset is, amikor arról is értesíteni kell bennünket, amikor felvetődik, hogy esetleg a jog ütközik egy adott kérdésben, és van egy még egy ügy, ami közel áll a szívemhez, operatív szempontból, ez pedig a közös nyomozások folytatása, tehát közös nyomozó csoportok létrehozása. Szerintem ez a jövő, és ez lesz az igazi gyakorlati alap, amin a rendőrség és az igazságügyi bűnöldöző szervek együtt tudnak majd működni. És az Eurojust azt hiszem mondhatjuk azt, hogy a központjává vált a szakértelemnek, és a közös vegyes nyomozó csoportok működésének. E, remélhetőleg egyre több ilyen vegyes nyomozó csoport jön majd létre, és egy, a kérelmeket is majd a megfelelő időkben fogják átnyújtani, ami ezekhez kapcsolódik és ami szükséges a határon átnyúló együttműködéshez. Amikor egy vegyes nyomozó bizottság van, akkor az Eurojustnál egy titkárság is kell, hogy legyen, amik támogatja a munkájukat. Kaptunk ehhez megfelelő forrásokat a bizottságtól, és ezt mi tudjuk kezelni. A, például mondhatok egy példát, ami azonnal eszünkbe jut két tagállam között volt egy ügy, ahol gyerekeket zsákmányoltak ki szervezett bűnöző csoportok különböző formákban. Végén kiderült, hogy ahhoz, hogy bizonyítékot lehessen szerezni a szervezett bűnözők ellen, a gyerekeket, amikor kikérdezték, akkor valaki megfelelő felnőtt személynek is kellett kísérni. Normál esetben ez egy a szülő vagy valamilyen közeli rokona a gyereknek, aki ugyanakkor adott esetben lehetett kizsákmányolója is a gyereknek. Azzal a pénzzel, amit rendelkezésre bocsájtottak a vegyes nyomozott csoportokhoz lehetőség nyílt arra, hogy más megfelelő felnőtt szemét is bevontak a gyermek kihallgatásába, és ezáltal könnyebben elfogadhatóvá váltak a tanúvallomások a különböző bírósági tárgyalásokon, mert jobban megfelelt a különböző tagállamok igényeinek a megfelelő felnőtt személy, mint kísérő. És végezetül a végrehajtással kapcsolatban még megemlítenék valamit, ami ugyancsak fontos lehet a Libe Bizottságnak. Hamarosan foglalkozni fogunk majd a külkapcsolati aspektusokkal is az Eurojust döntéssel kapcsolatban, ami lehetővé teszi, hogy összekötő bírákat helyezzünk ki az Európai Unión kívüli harmadik országokba, mert a bűnözés az globális, és fontos a megelőzés a az Európai Unión belül, de ehhez az is szükséges, hogy globális megközelítést alkalmazzunk, és adott esetben összekötő ügyvé, ügyészeket is kihelyezzünk harmadik országokba is. És akkor most rátérnék, van még időm? Yes, I'm sorry. It wasn't deliberate, but that's only... Elnézést. Röviden akkor elmondom még, amire gondolok. Akkor röviden az európai ügyészsel kapcsolatban. Tehát az Eurojust az nagyon szeretne hozzájárni ahhoz a vitához, ami folyik az európai ügyész kérdéséről. Van egy munkacsoportunk, amelyik ezt a projektet viszi, és van egy olyan megbeszélésünk is, amire a Libe Bizottságot is meghívjuk, ez április 28-án lesz idén, amit az Eurojust szervez, és nagyon reméljük, hogy a a szak, szakértelmet, amivel rendelkezünk a, az európai szinten a csalások és egyéb tekintetben, ezeket, illetve a kollegiális modellt is, ekkor majd meg tudjuk ismételt ismertetni. Elnézést, hogy túléptem az időt. Köszönöm, Williams úr. Megragadom az alkalmat, hogy a Libe Bizottság tagjaival megosszam azt, hogy a tervezett látogatás a Hágába már ö, meghatározásra került a legutóbbi koordinátori ülésen a Libe Bizottságon belül. Ez április 15-én lesz. Tehát április 15-én ellátogatunk remélhetőleg az Eurojusthoz, az Europolhoz is ugyanezen a napon. Tehát azt hiszem, hogy most akkor itt az ideje, hogy megnyissuk a vitát. Néhányan jelentkeztek szóra, Weber asszony kezdi. Eh, Köszönöm, elnök úr, és először is engedje meg, hogy köszönetet mondjak a két vendégünknek az előadásokért. Átváltok az angol nyelvre inkább. Köszönöm szépen. Carlos Campo Moreno úrnak, és köszönöm szépen, hogy bemutatta ezeket a prioritásokat, és ez nagy segítségünkre van a szakbizottsági munkában is. Ön nagyon optimistán mutatta be ezeket a kérdéseket. Én azonban nem gondolom, hogy a tanács eh, egyhangúságra ítélve ugyanolyan optimistán és ugyanolyan nyitottan és ugyanolyan gyorsan lépne előre, mint ahogy azt ön kívánná. Én ezt támogatnám személy szerint, hiszen egyrészt tényleg nevetséges folyamatosan panaszkodni azzal kapcsolatban, hogy persze, hát a, bűnözők azonnal megszervezik magukat, nincsenek bürokratikus struktúrák, még mi mindig késve reagálunk. Szeretnék gratulálni ezzel egy időben William Szúrnak a kinevez, kinevezéséhez. Minden jót és sok sikert kívánok önnek az új uh, munkahelyén. Én uh, a Eurojustot uh, támogatom és fontosnak tartom. Nem csak azért, mert én voltam a jelentéstevője azoknak a változásoknak, amelyeknek a célja az volt, hogy, hogy hatékonyabb legyen a Eurojust, de végeredményben még mindig aggasztónak tartom, ahogy a tanács, milyen lépéseket a tanács ezzel kapcsolatban tett. Én ellátogattam a Eurojusthoz, és meggyőződésem az, hogy olyan szervezetről van szó, amelyben bíznunk kell, amely megérdemli a bizalmat, és amely eddig eh, meg is szolgálta a bizalmat. Ezért nem örülök annak, hogyha azt látom, hogy a tanácsban folyamatosan arra koncentrálnak a tagállamok, hogy a saját kompetenciáikat megőrizzék nemzeti szinten. Williams úr említette azt, hogy nemzeti szinten eszközhiányra, forráshiányra eh, kell panaszkodnunk. Na most kérdezem, hogy a Eurojust milyen forráshiányjal eh, küzdködik. Ugye azt mondta, hogy 50%-ban növekedtek az, e- növekedett az esetek száma, amelyekkel szembe kell nézniük. Van-e elég forrás? A másik dolog, amit említenem kell, egyéb nehézségek tekintetében itt vannak jogi nehézségek is, vannak technikai kérdések is, de ezeket a jogszabályalkotáson keresztül kell megoldani. Azt gondolom, hogy a harm- jogi eh, kérdések harmonizációja sokkal jobb lenne, sokkal jobb megoldás lenne. Ami a közös eh, nyomozást illeti, ezeket eh, ezt teljes mértékben támogatom és míg a parlament a közös nyomozati csoport mellett tette le a voksát, Végeredményben úgy döntöttek, hogy először is a tagállamokat kell meghallgatni ennek a létrehozása előtt. Azt gondolom, hogy nagyban támogatnunk kell ezt a az összekötő ügyészeknek a munkáját, és azok a standardek, amelyek az Európai Unióban megvalósultak adatvédelemmel kapcsolatban, de nem csak ezzel, hanem eljárásjogi szempontból is mindenképpen ezeket mindenképpen meg kell védeni. Köszönöm szépen, Weber asszony, mondja az elnök. Nyilván mindannyian aggódnak az idő miatt, 12.30-ig tart a délelőtti ülés, és háromkor folytatjuk az ülést. Biztos vagyok benne, hogy a tolmácsok talán 10 percet, talán 10 percet adnak még nekünk. Kérem, hogy, a, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt, és Hiesztemére úr, úr következik. Digo que me subordino a... Azt szerettem volna jelezni, elnök úr, hogy először is gratulálok az államtitkár úrnak, és a 86-os cikkre utalnék a Lisszaboni szerződésből. Elhangzott, hogy az Európai Ügyészség létrehozása három feltételnek kell, hogy eleget tegyen, az egyhangúság, a parlament egyönteti jóváhagyása és a harmadik. Mi történik akkor, hogyha nincs egyhangúság, akkor megerősített együttműködésre van szükség. Vázolja fel kérem azt, hogy ez a megerősített együttműködés hogyan alakulna, hogyan nézne ki, hogyha nem lenne egyöntetűség. És Wild úrnak, Williams úrnak tennék fel egy kérdést. Amikor López Bota úr itt volt, akkor megbotránkoztatott mindannyiunkat, amikor azt jelentette, hogy nincs saját információforrásuk, és a források 80%-a a médiából származik, ez pedig drámai. Hogyan reagál ön erre? és nem hallottam a bűnügyi nyilvántartási rendszerek kapcsolatos információt cserére, mert ez nagyon fontos a bűnözés, a bűnözés megelőzése szempontjából. És, ami szintén rendkívül fontos, említette a közös nyomozócsoportokat, a spanyol elnökség pedig nagyon körültekintően azt hiszem, közös együttműködési csoportokról beszél. Kérem, hogy fejtse ki, hogy mi ez az árnyalatnyi különbség. Köszönöm, Hauregi úr. Én is eh, szeretném először is a francia rendőrséggel való szolidaritásomat kifejezni, azért mert eh, tegnap eh, az ETA terrorista szervezet meggyilkolta az egyik francia rendőrt. Először, ezek után pedig szeretném megkérdezni azt, hogy Campo úr, az eljárási eszközök csomagja hogyan kapcsolódik az európai eljárásjogi rendszerhez, hiszen a fordítás ez ugye egy eleme ennek, de ezen kívül számos egyéb irányelv és norma is van, amely ugye a, az igazságügyi szakértők közti együttműködésre vonatkozik, a bíró közti együttműködésre, de a Stockholmi program szempontjából hol van ez a csomag, amely ugye arra törekszik, hogy egységesítse a büntetőjogi eljárási eszközöket. Mert őszintén szólva úgy gondolom, hogy nagyon jó persze, hogyha az európai ügyességről beszélünk, de attól tartok, hogy a tanácson belül ezt pusztán csak megvitatják majd. Egyetértek Weber asszonyal abban a tekintetben, hogy sajnos ebben a kérdésben nagyon messze vagyunk még a megoldástól. Jó, hogy a spanyol elnökség ezt felveti, és lehet, hogy a tanácson belül, amikor a desszertet fogyasztják, akkor megbeszélik ezt, de azt hiszem, hogy ennél többet alig ha tesznek. Tehát hol vannak az eszközök az együttműködési rendszerben? Williams úrtól pedig a következőt szeretném kérdezni, Egy nagyon konkrét kérdésem volna. Ön úgy gondolja, hogy a Eurojuston belül a nemzeti képviselet stabil és hatékony és kielégítő? az a mód, ahogyan a tagállamok együttműködnek. Ez kielégítő, hiszen Diaz de Mira úrnak és nekem is ez volt a benyomásom. Motanu úr előadásából az derült ki számunkra, hogy a nemzeti együttműködés nem elegendő. A nemzeti jelenlét szintén nem kielégítő a Eurojuston belül. Éppen ezért szigorú, hatékony, erős jelenlétre van szükség. Köszönöm szépen. Az államtitkár úr és egyéb kollégák tájékoztatása véget, akik később csatlakoztak hozzánk, szeretném emlékeztetni őket, hogy arra azzal kezdődött a ma reggeli ülésünk, hogy határozottan elítéltük azt a terrorista merényletet, amelyet az ETA követett el, és amely egy francia rendőr életébe került. Szolidaritásunkat fejeztük ki tehát, és együttműködésünkről biztosítottuk a hatóságokat, szolidaritásunkat fejeztük ki az áldozattal és hozzátartozóival. Borszelino úr. Ma intanto grazie del... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a két hozzászólásért. Nagyon hasznos volt, nagyon érdekes és nagyon részletes. És szeretnék gratulálni Williams úr kinevezéséhez is. Szicíliai képviselő vagyok, és nagyon sok problémás helyzetet éltem már át. Két dolgot szeretnék említeni, amelyek nagyban összefüggnek a szervezet bűnözéssel, a maffia bűnözéssel és ez azért eh, mégiscsak valami speciális helyzet. Két aspektusra szeretnék tehát utalni. Ön beszélt az áldozatvédelemről. Emellett eh, azonban felmerül az eh, a tanúk helyzete is nem csak az életük védelme, hanem az minőségük védelme is kérdéses lehet, hiszen az, ezek az emberek, akik tanúként megjelennek, nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Aztán a második dolog a vagyontárgyak lefoglalása. Tehát a maffia tagjai vagyontárgyainak a lefoglalása, ez már életben lép, életben van Olaszországban ez az eljárás, és nagyon fontos lenne, hogy ez Európa szerte megvalósuljon, hiszen a, a maffia nem tartja tiszteletben a határokat. És nyilván minden tagállamban vannak maffiához köthető öm, pénzek, vagyonok. Nagyon fontos eszközről van tehát itt szó mind abból a szempontból, hogy milyen üzenetet juttatunk el a polgároknak, mind pedig gazdasági szempontból. Két téma ez, amelyek nagyon és a szívemen vannak. Signor Williams, che a signor Moreno. Vado subito alla domanda. Er- Köszönöm szépen a két hozzászólónak, mondja a képviselő, és itt a következő a kérdésem. Nem régiben Kalabriában jártunk, illetve Rómában egy delegációval, és a munkavállalók, harmadik országból származó munkavállalók védelmével, szociális védelmével kapcsolatban tárgyaltunk. Rómában találkoztunk a maffia ellenes államtitkárral és a munkatársaival. Világos, nagyon nyitott vita alakult ki, párbeszéd alakult ki, és két konkrét probléma kristályosodott ki a viták során. A szervezett bűnözéssel összefüggésben, teljesen mindegy, hogy milyen formában először is szó volt itt a pénzek és vagyontárgyak lefoglalásáról. Itt és elkobzásáról. Ezzel kapcsolatban bizonyos nehézségek merültek fel. Hogyha sor kerül egy ilyen intézkedésre, akkor ezt még végre is kell ugye hajtani. És ezzel kapcsolatban merültek fel a problémák. És továbbá az is felmerült, hogy nagyon sok ország egyszerűen tagadja azt, hogy maffia vagy maffiahoz hasonló szervezet működne az ő felség területén. Ezt mindig csak másokra mutogatnak. Ez mindig csak másoknál van. A 86-os cikkre kérdeznék itt rá, amelynek a végrehajtása nem lesz egyszerű. Hogyha sor kerül ennek az államügyészségnek vagy ügyészségnek a létrehozására, akkor milyen feltételek mellett lehet konkrét intézkedéseket elfogadni, el, és bevezetni. Természetesen az 1400 művelet az már önmagában sok, de szerintem sokkal többre lesz szükség. És csak remélni tudom, hogy ez valóban működni fog ez a szervezet. Köszönöm szépen. Kampó úr a minimum standardekről beszélt a büntetés végrehajtásban. Mire gondolt? szabálysértésekre vagy bűncselekményekre, amelyek határon túlmutatóan kerültek elkövetésre, vagy amelyekben különböző sztenderdek léteznek a különböző tagállamokban, vagy pedig harmonizálni kívánja a bűncselekményekre és szabálysértésekre érvényes büntetéseket egész Európa területén ez kiterjedne az eljárásjogi kérdésekre is, e, és ez Angliában és Walesben bizonyos helyi sajátos rendszerek eltörléséhez vezetne. Elnök, akkor megadom a szót a válaszadásra. Valószínűleg Williams úrat, urat hallgathatjuk meg először, és aztán utána az államtitkár urat. May... Köszönöm szépen, nem tudom, hogy miután a válasz, a válaszokkal kezdhetném azzal a kérdéssel, amit Hariki úr vetett fel a az Eurojus képviseletével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ebben a kontextusban megegyezni, hogy az új Eurojus döntés azt igényli, hogy a tagállamoknak ne csak legyen egy nemzeti képviselőjük, hanem legyenek képviselőik is a rendszerben. És reméljük, hogy ez a megfelelő ö, eredményt fog hozni az operatív munkánkhoz. Ami a Vével asszonynak a kérdéseit illeti, egyértelműen a költségvetési aggodalmak olyan kérdések, amikkel továbbra is foglalkoznunk kell. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen van egy szükséglet, egy igény, és a közvetlen Európai Uniós határokon messzebbre kell tekinteni, amikor, ami pedig a Diaz de Mera úrnak a kérdését illeti, amikor az, e, hogy mik azok az információs források, amik érintik az Eurojustot. Azt hiszem, hogy itt egy általános dolgot kellene elmondanom, illetve a nyilvántartásokhoz való hozzá hozzáférést. Ami a nyilvántartásokhoz való hozzáférés szűk keresztmetszetét illeti, ez egy Eurojust döntés, hogy a nemzeti tagok és az ő, a nemzeti szervek tagjai léphetnek be ezekbe a nyilvántartásokba. Az általános felvetés a forrásokkal kapcsolatban azt hiszem, hogy emlékezni kell arra, hogy az Eurojust szoros együttműködésben dolgozik az Europollal, ami nagyon nagy mértékben, sőt, tulajdonképpen egy adatfeldolgozó egység is, és Hágában található mindkettő, és éppen azért, mert szoros a két intézmény közötti együttműködés, ezért ez a hírszerzési tevékenység is nagyon fontos, és ehhez hozzáférünk az Europolon keresztül. A harmadik dolog, amit Diaz de Mera úr vetett fel, hogy mi a különbség a vegyes vagy közös nyomozó csoportok és az együttműködési csoportok között. El kell, hogy ismerjem, hogy ezt a kicsit elmostam, nem voltam tisztában azzal, hogy Spanyolországban ez nagyon külön válik. Az Eurojust esetében van egy kézikönyvünk a közös nyomozási tevékenység folytatásáról, és ez azért van ott, hogy az együttműködést megkönnyítse, és a könnyebb legyen az együttes fellépés a különböző nemzeti hatóságok között. Borcalino úrnak és Ayakolino úrnak a felvetései felkapcsolatban tudatában vagyunk annak, hogy mennyire fontos az elkobzott javaknak a me- megszerzései. Az Eurojust szervez egy szemináriumot arról, hogy milyen nehézségek vetődnek fel az elkobzásokkal, illetve a pénzmosásokkal kapcsolatban. Ez majd május elején lesz. Azt hiszem, hogy Bronx úrnak a kérdése az inkább Kampamorini úrhoz szól. Kampó úr. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek a kérdéseket és a pontos fogalmazást. És én is szeretném támogatni az áldozatokat és szolidaritásomat kifejezni a tegnapi merénet áldozataival. Különböző intézmények, intéz, eszközöket hozunk létre, ezekkel az a célunk, hogy felszámoljuk az ilyen merényleteket az unió területén. Számos kérdést intéztek hozzám, és nem szeretnék egyikről sem megfeledkezni. Éppen ezért megpróbálom ezeket sorban áttekinteni, még akkor is, hogyha talán jobb lenne némileg kitérni a különböző kérdésekre. Természetesen a hozzászólásomat elküldöm majd postál, e-mailen is önökhöz. Nos, határozottan kell fellépnünk, hiszen vannak jogi eszközeink, amelyek által elérhetjük a céljainkat, és a célunk egy erős Európa, amely figyelembe veszi az áldozatok érdekeit is. Éppen ezért fel kell, hogy vértezzük magukat a szükséges eszközökkel, de ezek léteznek, hiszen a szerződés a kezünkben van, és gyorsan megpróbáltuk felvázolni a spanyol elnökség programját ezen a területen. Megjegyeztem, hogy egyfelől a szükség vezérel bennünket, másfelől azonban van egy már létrehozott eszköz a 86-os cikkben, de ennél sokkal több van a kezünkben. Valóban ez egy olyan mechanizmus, amely a szükségekhez igazodik, és valóban Ruiz de Mera úr, itt egy kettős mechanizmusról van szó de a második bekezdés és a harmadik bekezdés is meghatározza, hogy mi történik, ha nincs egyöntetőség. Tehát az eljárást kidolgoztuk. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy itt nem annyira arról van szó, hogy ma, itt és most kellene végleges formába öltenünk ezt az eljárást. Tetszik persze az elképzelés, hogy a holnapi dolgokat ma kell elkezdenünk, pontosan ezt tesszük, És természetesen, hogyha nem, kezdjük, nem kezdünk határozott lépéseket tenni, és kidolgozni azon mechanizmusokat, amelyek által felszámolható általában ez a kérdés, ha bár természetesen fokozatos megközelítést kell követnünk. Az Európai Unió pénzügyi érdekei kell védenünk de hát maga a szerződés is meghatározza már, hogy hova tartunk és merre haladhatunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy bírálnánk a Eurojustot vagy az Olafot, hanem ez azt jelenti, hogy szükség van határozottabb mechanizmusokra, amelyek által az Európai Unió megvalósíthat valamit, ami a bűnügyi felvetésekben nagyon fontos ha a 20. századot a szervezett bűnözés aranykorának tekintették, akkor ez mindenképpen a múlté kell, hogy legyen, hogyha megnézzük, hogy manapság a bűnözésnek milyen formáival szembesülünk. Nem egyénekként, hanem társadalmaként, európai polgárokként. Tehát Európának fel kell vérteznie magát különböző eszközökkel, olyan politikákkal, amelyek által a tagállamok közti együttműködésnek köszönhetően, egy szélesebb körű nemzetközi együttműködésnek köszönhetően felszámolható ez a fajta bűnözés. Ez a fajta bűnözés ugyanis felhasználja, kihasználja azt, hogy a hagyományos határok megszűntek, és éppen ezért ösztönözzük az Európai Ügyészség létrehozását, mert tudjuk, hogy hosszú utat kell végighaladni addig, amíg ez valóra válik, de az első perctől kezdve ennek érdekében dolgozunk, anélkül persze, hogy megfeledkeznénk a három prioritásról, amelyet előadásomban említettem. Tehát, hogy határozott lépéseket kell tennünk, és mindig a hatékonyságot, a minőséget kell szem előtt tartanunk, valamint az óvatosságot. Gazdasági válságban vagyunk, tehát nem engedhetünk meg magunknak akármit, de ettől függetlenül nem térhetünk el a kitűzött céltól. Ez ugyanis szükséges, Európát erősebbé kell tennünk, és fel kell ruháznunk olyan eszközökkel, amelyek által biztosíthatjuk az állampolgárok nyugalmát. A szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének térsége az, amit elvárnak tőlünk a polgárok. Hauregi úr, kedves Ramon, haladunk, haladunk az eljárási jogok területén, és bárcsak gyorsabban haladnánk, mint eh, ahogyan azt a különböző események eh, lehetővé teszik. Van egy eh, részletesen kidolgozott úti tervünk, de nem szabad szem előtt tévesztenünk a célt, és elvesznünk a vitákban. Egymás után kell a lépéseket megtennünk, fokozatos megközelítésben. Azt hiszem, hogy ma délelőtt is ezt már megbeszéltük megvitattuk, hogy mi az első lépés, a fordítás és a tolmácsolás. De amint ezen túllépünk és megtehetjük a második lépést, akkor megfontolhatjuk már a harmadik lépést és mindazokat, amelyek által közös nevezőre juthatunk az eljárásjogok területén. Itt biztosítékokról van szó, hiszen említettük, hogy ezen biztosítékok megalapozottságára épült Európa. Itt egy nagy ugrásra van szükség, de nem szabad szem előtt évesztenünk azt, hogy mi is az unió felépésének központi része az áldozatokért való aggodalom, az áldozatokkal való törődés. Áldozat lehet sértett olyan valaki, akinek a jogait sértették. Tehát ő rá is tekintettel kell lennünk. Éppen ezért a garanciáknak teljesülniük kell, mert ezáltal válhat az unió erősé és most egy nagy lehetőség van a kezünkben itt az Unióban, mert konszolidálhatjuk ezt az első lépést, de ezek után további kihívások állnak előttünk, hiszen az úti terv pontosan lefekteti ezeket. Teljesen mindegy, hogy egy folyosói beszélgetés során kerül sor bizonyos kérdések felvetésére, mert ez kiinduló pont, és ebből kell kiindulni. Ez egy új elképzelés, egy új szükség, igény, amely felmerült, de képesek vagyunk arra, hogy határozott eszközöket dolgozzunk ki idővel, és elkötelezzük magunkat. Ha az a célunk, hogy Európát szeretnénk felépíteni, akkor közös erőfeszítéseket kell tennünk, nem vitatkoznunk, hanem azon mechanizmusokat kell kidolgoznunk, amelyek által Európa erősíthető. Olyan eszközökre van szükségünk, mint amelyeket említettek, és Spanyolország ezen a területen, a lefoglalások, az elkobzások területén, például a kábítószerkereskedelemben szerzett tapasztalatait szintén rendelkezésre bocsájtja. Természetesen haladnunk kell ki kell merítenünk a forrásokat. Williams úr is említette, hogy az elnökséget mennyire foglalkoztatja mindez. Ezen kérdéseket is meg fogjuk vitatni majd a májusi ülésünkön, ahol pontosan az a célunk, hogy megakadályozzuk ezeket, az illegális tőke áramlást, és azt, hogy a tőke illegálissá váljon, mert ez egy óriási rákfenéje lehet a társadalmaknak. Meg kell fontolnunk tehát, hogy milyen kiindulópontról haladunk tovább, és így kell ezt az egész mechanizmust felépítenünk. Remélem, hogy ezáltal haladhatunk majd előre, és ezzel akkor le is zárnám. Egy erős Európát szeretnénk, egy biztonságos Európát. Ezen szerződés mellett pedig aktív szakpolitikákat kell kidolgoznunk azon eszközökkel, amelyek a kezünkben vannak, mert így felszámolhatjuk ezt a bűnözést, és egy békés Európát teremtettünk meg. Tisztelt államtitkár úr, köszönjük a tolmácsoknak is az extra időt, mondja az elnök. és köszönjük természetesen a vendégeknek is, Eled Williamsnek, a Eurojust elnökének, valamint Juan Carlos Campo úrnak, államtitkár úrnak a spanyol elnökség álláspontjának ismertetését az Európai Ügyészségről, illetve a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan. Ezek után pedig akkor folytatjuk az ülésünket ma délután három órakor.